We can start. Laura, grazie. No. Köszönöm szépen. Buongiorno a tutti. Mindenkinek jó napot kívánok, szeretném megköszönni köszönteni mindenkit, még hogyha kicsit késve is, de megkezdjük a munkánkat. Ugye itt az utolsó pillanatban volt egy kis változás a teremmel kapcsolatban, és néhány közleményem lenne a legelején, és aztán majd megkezdjük az első napi rendi ponttal. A csütörtök délutáni ülést töröltük. Tehát nem lesz tagbizottsági ülés csütörtök délután. Második közleményem a hetes napirendi pont, amely a feedbackre vonatkozik, a trilógussal kapcsolatos feedbackről, ami ugye az elmúlt éjszakán volt. Ezt is töröljük, ezt a napirendi pontot, és majd később fogjuk napirendre tűzni, mert egyszerűen nem voltak végkövetkeztetések, semmire sem volt jó ez a találkozó, úgyhogy majd máskor fogjuk ezt a kérdést tárgyalni, ma délelőtt nem. És végül probléma van? És a harmadik közleményem. Sajnos ma reggel nincsen minden nyelvre tolmácsolás. Már csak a terem miatt sincs, mert nincsen annyi tolmácsfülke, amerre szükség van, de ezt a kellemetlenséget már ma délután meg fogjuk szüntetni, mert ma délután és holnap délelőtt egy másik teremben fogunk ülésezni, a Jan épületben, amelyben viszont megvannak a szokásos fülkék, és így lesz tolmácsolás minden nyelvre. Amennyiben nincsenek megjegyzések a közleményekkel kapcsolatban, akkor meg is kezdhetjük a délelőtti munkánkat. Az első belső piaci elektronikus tranzakciókra vonatkozó azonosítás és megbízható szolgáltatások. Megadom a szót a shadow és másoknak. Marita. Tack för ordförande. <clears throat> Eh, vi har fått in ehm, drygt 400... Megkaptuk azokat a módosításokat, kb. 400-at, amelyeket a rendelethez küldtek a kollégák. A jelenlegi helyzetben azt láthatjuk, hogy vannak különbözőségek a hozzáállásokban, de azért nem olyan óriásiak ezek, úgyhogy valószínűleg sikerül majd kompromisszumot kialakítani. Az elektronikus a kezdenév, és aztán következnének a szolgáltatások, a bizalmi szolgáltatások. Nos, mi is itt a kihívás? Az, hogy olyan szöveget kapjunk, amely összhangban van a rendeletnek azon részeivel, amelyekre egyébként az IMCO-nak van fő kompetenciája. A jogalkotási szöveg önmagában olyan formában került megszövegezésre, hogy elég nehéz ezt megosztani amennyiben egy cikkel akarunk foglalkozni, akkor tulajdonképpen az egész rendelet szövegezése egy kicsit összekeveredne. Ezért nagyon fontos az, hogy az árnyékjelentéstevők olyan munkát végezzenek, hogy először is koordinálják az imkóval a helyzetet, Gálló asszonynal, az imko aki a jelentéstevő ott. Nos, a módosításokkal kapcsolatban mit is mondhatok? Azt tudom mondani, hogy itt tulajdonképpen egy elvi kérdésről van szó, amelyet majd minden bizonyal mélyebben meg kell vitatnunk. Az első az azonosítás, illetve autentifikáció. Tehát először is ezt a két fogalmat kellene definiálnunk ez azt jelenti az autentifikáció, hogy csak azokra az elemekre van szükség, amelyek tehát hogy az, id, az azonosítási folyamatban csak azokat az elemeket kérjék be, amelyekre szorosan szükség van, tehát ne használjunk fel nem oda tartozó információt. Az én véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy a tagállamoknak lehetőségeket kellene teremteni arra, hogy saját maguk építsék fel rendszerüket, és ezért fontos az, hogy a rendelet európai és nemzeti azonosítási rendszereket egyaránt figyelembe vegyenek. Tehát nem kellene nekünk EU-s szinten olyan rendszert felépítenünk, amely diszkriminálja azokat az országokat, amelyekben már van egy autentifikációs rendszer. Tehát ez ugye egy ilyen kicsit sová, lesoványított, karcsúsított rendszer, sokkal hatékonyabb, mint a teljes azonosítást követelő rendszerek. A technikai működőképesség kölcsönös kölcsönösségét kell létrehozni, hogy az összes tagállam ebből a szempontból azonos elbírálást kapjon. A 11-es cikk csak azon részekre vonatkozik, amelyek a szolgáltatásokat vonják maguk után. De azért itt vannak adatvédelmi aggályok. Most nem szeretnék azokra a részekre utalni, amelyek a szolgáltatásokra vonatkoznak. Például a validifikációs mechanizmus, amelyet minden egyes tagállamnak a saját adatvédelmi rendszerét kell biztosítani ezen keresztül. Ez azt is jelenti, hogy vannak általános rendelkezések, vajon ezek elegendőek-e az adatvédelem szempontjából, vagy sem. Nézzük tehát meg, hogy mit tudjunk tenni ezen a téren, hogyan lehet az adatvédelmet erősíteni. Hármas pont, rendkívül jelentős pont, ugyanis itt arról van szó, hogy prioritást adunk az interoperabilitásnak a határokon átnyúló e-szolgáltatások területén. Ahogyan már elmondtam, a bizottságnak nincsenek prioritásai, az elszolgáltatások területén, tehát nem tudják azt megmondani, hogy mire is van szükség elsőként szó lehet arról, hogy hogyan tudjuk összekötni a különböző országok e azonosító rendszerét. De ugyanakkor nagyon fontos a bizottság és a tagállamok számára is az, hogy az interoperabilitást építsék ki az olyan elszolgáltatások terén, ahol a legnagyobb a határokon átnyúló tranzakciók száma. Ezzel kapcsolatban egyébként módosításokat be is terjesztettünk, és hát majd meglátjuk, hogy hogyan néz ki mindez. a megbízható szolgáltatásokkal kapcsolatban az a kérdés merül fel, hogy vajon ezek mind szükségesek-e. Például, mire gondolok? A web oldalak, honlapok autentifikációjával kapcsolatban felmerülnek kérdések. Nézzük meg, hogy ezzel mi is történik azonban a megbízható szolgáltatások területén látnunk kell azt, hogy releváns-e vagy sem, hogy ez bekerüljön a rendelet szövegébe. Nagyon fontos az is, hogy a következményekkel tisztában legyünk, ugyanis nem lehet úgy jogot alkotni, hogy közben aláássuk a technikai fejlődést. És aztán az ötös cikk vagy pont, amely a delegált jogi aktusok, illetve a, az egész rendszer ö, alapját jelentik. Itt a rendelet tervezet a bizottságnak nagyon sok hatáskört ad át a delegált jogi aktusok megalkotása szempontjából, illetve a végrehajtási aktusok szempontjából. Igen sok parlamenti képviselő fogalmazta meg aggájait ezzel kapcsolatban. Sokan szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy ennyire ráhagyatkozzunk a bizottságra a delegált jogi aktusokon keresztül. De remélem, hogy erre a problémára majd találunk megoldást. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen, Marita. Tudom, hogy hatalmas munkát végeztél, mert 440 módosítás érkezett, sőt, még talán több is, úgyhogy itt még egy elmélyült munkára lesz szükség. Megadom most a szót az első jelentéstevőnek, Pilar del Castillo-nak. Eh, muchas gracias, eh, presidenta. Eh, Köszönöm szépen. Ez egy olyan témakör, amelynek igen nagy hatása van a belső piac fejlődésére a digitális szektorban. Egyébként ez az egyik legfőbb célja az Európai Uniónak jelenleg. Azt szerettem volna elmondani a jelentéstevőnek, hogy nagyon tetszik az ő nyitott hozzáállása, hogy párbeszédre kész, és úgy gondolom, hogy eddig is már sikerült nagyon jól összekötni a munkát a különböző jelentéstevők között. És egyébként azt hiszem, hogy a végén igen jó dokumentum fog kialakulni erről a témáról. Nagyon röviden szeretnék néhány olyan gondolatra is kitérni, amelyek a módosításaimat illetik, vagy érintik, illetve más kollégák módosításait. a megbízható szolgáltatásokkal kapcsolatos előrelépések kevésbé tapasztalhatók, de ezek nagyon fontos témák számomra, ezért a módosításaimban szeretnék most erre ki is térni. Nos, hát először is miről van szó? Igen nehéz megérteni a definíciókat. Tehát kik a szolgáltatók ezen a piacon, kik a kvalifikált, megbízható szolgáltatások nyújtói. Itt tulajdonképpen egy olyan hatóságról van szó, amely ellenőrzéseket végez a bizottsági javaslat 13-as cikkeinek értelmében. Nincsen lista a szolgáltatókról, azonban van egy olyan intézkedés, amely kötelezi ezeket a szolgáltatókat arra, hogy tevékenységüket bejelentsék. Nos, hát hogyan is ismerhetjük meg az ő munkájukat akkor, hogyha nem tudjuk, hogy ők kik? Nos, hát ezért fontos az, hogy érthetőbbé váljon a rendszer, hogy ezen változtassunk. A 278-as módosítás a 15-ös cikk 1-es pontjával kapcsolatban egyfajta minőségbiztosítási rendszert szeretne létrehozni ezen szolgáltatók számára. Tehát azt hiszem, hogy ebből indulhatnánk ki azért, hogy javítsuk a javaslatot. Aztán nagyon fontos még a digitális, szolg, a digitális társadalom fejlődése szempontjából, az, hogy ezek a szolgáltatások megvalósuljanak. A 17-es cikk azt mondja, hogy a szolgáltatók akkor kezdik meg tevékenységüket, amikor bejelentették saját tevékenységük megkezdését a felügyeleti szerveknél, még abban az esetben is, hogyha ez utóbbi hatóság nem Mm, érvényesítette őket. Ez szerintem egyébként problémás, ez problémákhoz fog vezetni. Éppen ezért lenne fontos az, hogy legyen egy ilyen szolgáltatási lista, vagy ilyen szolgáltatói lista, mert különben nem lehet majd ellenőrizni a helyzetet. A 323-as, a 326-os és a 324-es módosítások is erre vonatkoznak. De azért vannak más olyan kollégák is, akik ezekkel a témákkal foglalkoztak módosításaikban, és olyan javaslatokkal álltak elő, amelyek szerintem jó alapokon állnak, úgyhogy talán kompromisszumra is lehet majd velük jutni. És az utolsó gondolat, a tízes cikk a megbízható szolgáltatások unión kívüli szerepéről beszél. Most nem tudom, hogy itt megint csak szükség van-e listára vagy sem. Ezeknek a szolgáltatóknak vajon az európai megbízható szolgáltatás, szolgáltatók listáján kell-e szerepelnie vagy sem, és ki fogja ellenőrizni azt, hogy működésük mennyire konform az európai normákkal. Amennyiben van harmadik országokkal megállapodás ebben a tekintetben, akkor az Európai Unió majd meg kell vizsgálja azt is, hogy mennyire felel meg az adott szerződés, a harmadik országokkal kötött szerződés az EU-s normáknak. Az Európai Bizottságnak tehát meg kell tennie ezt az ellenőrzést, és ez szerintem helyes. Ezen kívül vannak még más gondolatok, más pontok is, amelyeket most nem akarok megemlíteni, legalábbis nem túl hosszasan. Például a technológiai semlegesség, a 63-as és a 242-es, 246-os, amelyekben arról van szó, hogy a delegált jogi aktusokat előzetesen meg kell vizsgálni. A 93-as módosítás, a 463-as és 64-es, illetve 65-ös vonatkoznak erre a pontra. Még egyszer köszönöm szépen, és szeretnék arra utalni, hogy nagyon jó az együttműködés, nagyon jó ez a nyitott hangulat mindannyiunk részéről, úgyhogy úgy vagyok, úgy gondolom, hogy az ITRE részéről nagyon pozitív hozzájárulást tudunk majd adni a szöveghez. Elnök, köszönöm szépen Pilar del Castillo-nak. A következő felszólaló Alde től Krocman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előttünk levő módosítókból kiderül, hogy nagyon sok ponton átdolgozásra szorul a bizottsági javaslat. Itt inkább részletekről van szó, hiszen nagyon bonyolult dokumentumról van szó. Szeretnék néhány kiegészítést tenni a legfőbb pontokhoz. Az első megjegyzésem, Néhány kérdés elhangzott az elektronikus azonosító rendszerekkel kapcsolatban. Az azonosításnak egyértelműnek kell lennie. Mi történik például olyan szolgáltatásoknál, ahol felmerül az adatminimalizálás e, kérdése is. Nagyon fontos a tagországi EID rendszerek keretein belül az adatokat minimalizálni a nemzeti rendszereket nem tudjuk megváltoztatni, illetve csak úgy harmonizálni. A különböző biztonsági szintek megvalósítása érdekében én javasoltam olyan módosításokat, amelyek a szolgáltatásokhoz való hozzáférés határokon átnyúlóan lehetővé teszi. Nagyon fontos, hogy összevethetőek legyenek a tagországi biztonsági szintek. Például azok a rendszerek, amelyek csipkártyával működnek, más tagországokban kevésbé biztonságos rendszerek keretén belül útlevélre is felhasználhatóak legyenek. Ez hát nagyon fontos, hogy a különböző rendszerek összevethetők legyenek, mint említettem, vannak már most is kísérleti jellegű projektek EU-s szinten. Azt gondolom, hogy a tapasztalatok alapján kell tovább dolgoznunk. Nem szabad túlságosan beavatkoznunk a piacba, a fejlődés rendkívül gyorsan történik, és a szabad verseny nagyon fontos. Ami a polgárjogi felelősségvállaláson túlterjedő felelősségvállalást illeti, én ezt nem tartom fontosnak csak olyan esetekben, ahol ez a biztonságot szolgálja. Harmadik országból érkező szolgáltatóknak nem szabad megnehezíteni a helyzetét termékeik európai terítésében. Már az E aláírásra vonatkozó irány elv keretén belül lehetőség volt egy minősítésre, arra, hogy a polgárokat kötelezzük az előírások betartására. Azt gondolom, hogy ami a felügyeletet illeti, az illetéges eh, hatóságokat illeti, itt is fontos a bizalom megteremtése. Nagyon fontos, hogy a minősített szolgáltatók már a szolgáltatás megkezdése előtt egy biztonsági auditot bonyolítsanak le, és nem csak hat hónap a tevékenység megkezdése után. Tehát ami a minősített bizalmi um, minősítéseket illeti, itt további munkára van szükség. A kompetenciák felosztása értelmében az ITRE-nek tovább kell dolgozni, de úgy érzem, hogy a tagok véleménye nem áll messze egymástól, és minden bizonyal ki fogunk tudni alakítani megfelelő kompromisszumokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Andesz Notter következik a zöldektől. Rigo. Um, thank you, Chair. Köszönöm. Köszönöm szépen. We have worked together on this regulation. Um, I'd like to remind myself... Köszönöm. Az állásfoglalás tervezet uh, a bizalomkifejezéssel kezdődik, és azt gondolom, hogy ennek kell az első célunknak lenni ami az adatvédelmet, adatminimalizációt illeti, illetve az elektronikus tranzakciók biztosítását illeti. Ezt, ezeket a témánkat megosztottam az árnyék jelentéstevő között, a különböző frakciók között. Nagyon fontos, mint említettem, a bizalom, és erre kell összpontosítanunk a munkában. Köszönetet szeretnénk mondani Úszkóg asszonynak a vita elindításáért, kollaboratív szellemben, az elmúlt héten árnyékjelentéstevő ülés volt, és azt gondolom nagyon fontos, hogy Orszkug asszony az azonosítási rendszerek kérdését is nagyon komolyan veszi. Úgy érzem, hogy az azonosítás nem tulajdonképpen csak egy technikai folyamat, nem arról van szó, hogy a tagországok között ez ne lenne harmonizált. Itt inkább arról van szó, hogy a valid, valid, validációs rendszerek azok, amelyek beazonosítják a, a különböző szereplőket, ezek nem harmonizáltak a különböző szolgáltatásoknál. Tehát ez egy technikai rendszer, ha az ember nem tud személyesen találkozni a másik félel, akkor különböző rendszerekre van szükség. Ha az interoperabilitásról beszélünk, akkor itt inkább a technikai rendszerről van szó, és nem a jogrendszerről, illetve a jogi rendszerről. Tehát az azonosítás eszközei teljes mértékben technikai jellegűek. Én meg szeretném kérdezni a bizottságot arról, hogy hogyan tudnánk ezt a perspektívát megváltoztatni, ezt a szemléletváltást. Az azonosítás egy filozófiai jellegű kérdésfelvetés is, és fontos, hogy ezt inkább egy tartalmi jellegű vitává alakítsuk, tehát arról gondolkodjunk el, hogy az interoperabilitás hogyan megvalósítható a tagországok között, illetve hogy a polgárok számára ezt hogyan alakítsuk ki a polgárok érdekében. A kollégáim minden bizonyal egyetértenek velem abban, hogy nem engedünk meg technikai harmonizációs folyamatot, amely abból a legalacsonyabb standardokból indulnak ki. Nagyon sok tagország a különböző intézményeket megpróbálja külön tartani, külön választani, mint Németország és Ausztria, és vannak olyan tagországok, Belgium, illetve Svédország, amely ezeket eh, egy kalap alá veszi. Tehát hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az interoperabilitás, a technikai szolgáltatások, amely beazonosítja egy adott kormány szolgáltatásait, nem sérti meg az intézményi kereteket, amely nagyon fontos számos tagország számára. Van itt még egy további kérdésfelvetés is. Itt, itt beszélünk a megbízható szolgáltatásokról, illetve az elektronikus azonosítási rendszerekről. Az azonosítás azt jelenti, hogyha léteznek szolgáltatások, akkor polgároknak lehetőséget kell adni a választás, hogy melyik szolgáltatást választja. Azt gondolom, hogy a technikai harmonizációt úgy kell megvalósítani, hogy a polgár választhat, választhassa ki az azonosítási rendszert, azt az azonosítási rendszert, amelyben megbízik. Azt a rendszert, amely tiszteletben tartja az én magánszférámat, mint polgár magánszféráját. Tehát azt gondolom, hogy a bizottságnak eh, erről a témáról is el kell gondolkodnia. És egy utolsó megfontolás, amelyet még nem vetettünk fel az árnyék jelentéstevő külésén, az az, hogy hogyan biztosítjuk egyrészt a biztonságot ezeknél az alkalmazásoknál, Én annak örülnénk, hogyha a biztonságot átláthatósággal valósítanánk meg. Auditokra van szükség, a liberális kollégám ezt megemlítette, illetve nagyon fontos, hogy mások is ellenőrizhessék ezeket a rendszereket. Az elektronikus aláírásra vonatkozó 99-es irányelv erőteljesen összpontosított a biztonságpolitikákon keresztül történő megvalósítására, és azt gondolom, hogy ez nem igazán segíti a gazdaságot, tehát egy másik megközelítésre van szükség. Szeretném a bizottság véleményét hallani a biztonság megvalósítása az átláthatóságon keresztül témáról. És hogyan tudjuk ezt ebben a rendeletben megvalósítani, annak érdekében, hogy a biztonság auditálhatóvá válhasson, átláthatóvá, és hogy az emberek ezt érthessék mindazok, akik függenek majd ezektől a szolgáltatásoktól a különböző kormányinterfészeken keresztül például. Várom a bizottság megjegyzéseit, és köszönöm szépen az összes kollégámnak az együttműködést. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők körre lezárult, és most következnek a képviselők. Odi úr elsőnek. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálni szeretnék a jelentéstevőnek, az ennyik jelentéstevőknek a frakciók képviseletében. Azt gondolom, hogy ez az anyag nagyon fontos a versenyképesség szempontjából itt Európában. Néhány eh, megjegyzés. A tízes cikkeknél a harmadik országokból érkező megbízható szolgáltatásokat ellenőrizni kell tesztelni az Európai Unióban. Ami a kölcsönösség elvét illeti, ezt megtehetjük, de az Európán kívüli, azokkal az Európán eh, kívüli tagországokkal, akik eh, bekapcsolódtak ezekbe a szolgáltatásokba. Tehát nagyon fontos, hogy az arányosságét, a kölcsönösség elvét alkalmazzuk ezek, ezen szolgáltatások importálásánál harmadik országokból. Ami a hatos cikkeit illeti, ami a megbízható szolgáltatások szolgáltatóit illeti, itt megtagadhatóak azok a szolgáltatásokról, amelyeknél felmerül a gyanú, hogy illegális szolgáltatásokról van szó. Ez a korrupció elleni küzdelmet is illeti a pénzmosást, illetve a terrorizmus elleni küzdelmet, hiszen a terroristák is nagyon könnyen felhasználhatják az elektronikus aláírásokat, tehát azt gondolom, hogy ha valaki úgy érzi, hogy illegális szolgáltatással találja magát szemben, akkor megtagadhatja ezt. Ami a 20-as cikkeit illeti, azt gondolom, hogy ez is problémát fog majd okozni, és a viten erről szó lesz. Az elektronikus aláírás nem egyenlő a hagyományos aláírással, de abból indulunk ki, hogy ez ahhoz hasonló. Hát minden egyes funkció esetében abból indulunk ki, hogy ez azonos a hagyományos aláírással. Ha például holnap mondjuk felmerül egy konfliktus az aláírások kapcsán, akkor a hagyományos aláírásból kell kiindulni, ezt kell alapul venni, és abból kell indulni, hogy erre alapul az elektronikus aláírás is. Én ezt a rendelkezést uh, fent szeretnénk tartani, tehát itt ne egy egyenlőségjelről legyen szó, hanem arról, hogy abból indulunk ki, hogy a két aláírás azonos. Köszönöm, szeretném mondani, köszöntet szeretném mondani a jelentéstevőnek, hogy ezt elmondta, ami a megvalósításon alapuló, illetve delegált jogi aktusokat illeti. Engem aggaszt a delegált aktusok száma, olyan jogalkotások esetében, amelyekről szavazni fogunk. A jelenlegi jogalkotásoknál körülbelül 70 vagy 75 jogalkotással van dolgunk, amely a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódik, ezek delegált jogi aktusok keretében valósulnak meg, a parlament nem tud mindent megoldani, ez tehát alátámasztott, de ettől függetlenül ezt jelezni szerettem volna a parlament forrásai, eszközei nincsenek hozzáigazítva ahhoz a politikai felelősséghez, amelyek kapcsán nekünk felügyeleti szerepünk van a delegált jogi aktusoknál. Éppen ezért az elnökök értekezletén szeretném kérni, ha az elnök asszony kérne egy ellenőrzést eh, az eszközeink kapcsán, hiszen nem elégségesek ezek az eszközök. Mint említettem, jogos, hogy delegáltatogosakra kerül sor, viszont hogyha nincsen ehhez megfelelő eszközünk, akkor ezt nem tudjuk így vállalni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Minden bizonyal Szártóri elnöknek el fogjuk mondani ezt a kérést, mert szerintem ez helyes, és hogy ezt az elnökök értekezletén említsék meg a delegált jogi aktusok kapcsán ezt a kérdést vizsgálja meg, tehát az elnökök értekezlete. Hogyha más kolléga nem kíván hozzászólni, akkor kérem, hogy a bizottság részéről András Szervita szóljon hozzá, mert nagyon sok kolléga úgy gondolja, hogy először meghallgatná a bizottság válaszát. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek és a szakbizottság tisztelt tagjainak, amiért elmondták véleményüket és hozzájárultak az eszmecseréhez a bizottsági javaslattal kapcsolatosan. Azt hiszem, a jelentéstevő gondolatai arról, hogy mit fogunk elérni, illetve melyek a hosszú távú céljai a javaslatnak, valóban helyén valóan a bizottság is hasonlóképpen gondolkodik arról, hogy hogyan lehetne a javaslaton még tovább javítana. A szakbizottsági tagok által felvetett kérdések megválaszolása előtt egy általános megjegyzést fűznék a módosításokhoz. Az Európai Bizottság nagymértékben osztja a célkitűzéseket és a szándékot, amely tükröződik a beterjesztett módosítókban természetesen biztosítanunk kell, hogy a folyamat végeredménye továbbra is a megbízható szolgáltatásokra összpontosítson, és lehetőséget teremtsen az érintett felek számára, hogy a lehető legnagyobb biztonság és átláthatóság érvényesüljön a szolgáltatások igénybevételekor. Ebben az értelemben természetesen az arányosság elve rendkívül fontos, ami a megbízható szolgáltatók rendszerét illeti, olyan elemez, amelyet mindenképpen szem előtt kell tartanunk. E tekintetben az Európai Bizottság önökkel is együtt kíván dolgozni azon, együtt kíván működni azon, hogy ez az elv mindenképpen érvényesüljön. Mindenki, minden érintett fél javára. Gondolok itt a polgárokra és a szolgáltatókra. Anders Dottir asszony kérdésére válaszolva, az autentikációs és az a hitelesítő és azonosító rendszerek kérdésében szeretném elmondani, hogy nem szeretnénk harmonizálni az azonosítás és validációs folyamatokat, amelyek az elektronikus világban az azonosításhoz kapcsolódnak közvetlenül, sokkal inkább arra összpontosítanánk, hogy egy olyan minimum jogi standardokat határozzunk meg, amelyek lehetővé teszik az elektronikus azonosítási eszközöket, amelyeket a tagállamokban a rendelkezésre bocsátanak, és amelyeket a tagállamok már el is ismertek, és amelyek révén a polgárok hozzáférhetnek a közszolgáltatásokhoz digitális módon ezekben az országokban. Amint ez megtörtént, természetesen a tagállamok eldönthetik, hogy egy vagy több rendszert alkalmaznak-e az adott tagállamban, és ismernek el tagállami szinten, és amelyek révén a polgárok hozzáférhetnek a különböző közszolgáltatásokhoz, amelyek a rendelkezésre bocsátott eszközök területén kívül találhatóak. Valóban erre irányul az, a szabályozás. Azok a szolgáltatások, amelyek jogi vagy adminisztratív szempontokból elektronikus azonosítást követelnek meg, ezekre irányul elsősorban a szabályozás, ezek tartoznak a hatája alá. Ezért kell megteremteni a keretet a technikai interoperabilitási platform révén, a műszaki átjárhatóságot, Kreutzmann úr is említette ezt az elemet. 2008 óta voltak kísérleti projektek, amelyeket az Európai Bizottság finanszírozott, én a STORK projekt többek között. Tehát összefoglalva nem a harmonizáció a fő cél, és az elektronikus azonosítási eszközök elismerése az elsődleges feladat, és az, annak meghatározása, hogy mire összpontosítson a műszaki átjárhatóság vagy interoperabilitás. Természetesen el kell mondanom azt is, hogy a validáció maga azonosítási elemeket is tartalmazhat, amely utóbbi a tagállami kompetenciába tartozik, és amely esetében nincs jogalap a harmonizációra, vagy az előírások meghatározására. Ahogyan a szakbizottsági tagok utaltak rá, természetesen a tagállamokra kellene hagynunk ez utóbbi elemeket. A polgárok választási lehetősége, erre vonatkozóan is volt egy kérdés. Természetesen, ami az elektronikus azonosítási eszközök megválasztását illeti, nyilván ez szorosan összefügg a szolgáltatások alkalmazásával, itt a választás szabadsága rendkívül fontos, ezt senkitől nem akarjuk megtagadni, de nem szabad elsiklanunk a fölött sem, hogy az elektronikus azonosítási eszközök elismerése valamint az eszközök miensége és a biztonsági szint az egy érintett felek felelősségébe tartozik. Azon fél felelőssége, amely szolgáltatásokat nyújt, közszolgáltatásokat, és amelyek esetében állami szinten eldőlt, hogy milyen fajta elektronikus azonosítási módszer vagy rendszer, illetve eszköz lehet elfogadható. Tehát a szabályozás, úgy gondolom, nem mond ellent az elektronikus eszközök sokfélesége elvének, ugyanakkor azonban nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a közszféra és az állam feladata az, hogy eldöntse, milyen eszközök a legalkalmasabbak. Tehát el kell ismerni a tagállamok azon felelősségét, hogy megfelelő akkreditációs rendszereket hozzanak létre, amelyek lehetővé teszik a polgárok számára azt, hogy eszközökhöz is folyamodjanak, amelyeket nem szükségszerűen maga a tagállam állít rendelkezésre. Az utolsó megjegyzésem pedig, ami a átláthatóság állati, át, általi biztonság elvét illeti. Nagyon fontos ez az Európai Bizottság teljes mértékben osztja ezt az elvet. Éppen ezért akarjuk a szolgáltatók esetében bevezetni azt a kötelezettséget, hogy a rendszeres szolgáltatás nyújtás előtt egyfajta biztonsági vizsgálatot végezzenek, amely során megvizsgálják, hogy a megbízható szolgáltató mennyiben tett eleget azon kötelezettségének, hogy a biztonságot szavatolja a szolgáltatása kapcsán, illetve a folytonosságot. Dita út. Köszönöm szépen. Marita Huckoké a szó, hogy levonja a végkövetkeztetéseket a mostani vitáról. Köszönöm szépen. ahogyan hallhattuk, vannak bizonyos agályok azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fogjuk kezelni ezt a rendkívül fontos struktúrát, és sok aggály arra vonatkozik, hogy a műszaki átjárhatóság és a biztonság területén a minimális standardok szintjén harmonizálunk, ezt mindenképpen el szeretnénk kerülni. Ez az infrastruktúra sok mindent érint, a szólásszabadság kérdését, a növekedést, valamint a jól működő piacok kérdését is. Ezzel kapcsolatosan visszatérnék arra, amit az Európai Bizottság képviselője mondott, ez nem a harmonizációról szól, hanem a műszaki átjárhatóság az interoperabilitás létrehozásáról. Fontos, hogy a meglévő, működésben lévő rendszerek tudjanak egymással kommunikálni, és együtt tudjanak működni egymással, de az biztos, hogy nincs szükség arra, hogy egymással azonosak legyenek. Ami Pilar del Castillo asszony megjegyzését illeti, részt egyetértek vele a felügyelő hatóságok kérdésében. Ezen a területen mindenképpen jelentős javulásra van szükség. Emellett tovább kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan oldjuk meg a megbízható szolgáltatások kérdését a jövőben. Hogyan kezeljük őket, illetve az is fontos, hogy megfelelő szintű szabályozás érvényesüljön, de a szabályok biztonságot kell, hogy teremtsenek. Ez is egy célkitűzés. Ami Kreutzmann úr megjegyzéseit illeti, az adatok minimalizálása az e-azonosítás esetében, igen, valóban ez a legfőbb célkitűzésünk. Ez a végcél és szükség van egy bizonyos szintű biztonság érvényesülésére is természetesen. Ebben a kérdésben nyilvánvalóan az IMCO szakbizottsággal kell együttműködnünk. Ami Emily Anders Dottir megjegyzéseit illeti, igen, valóban. Még egyszer elmondom, nem fogadható el a minimális szinten történő harmonizáció, a műszaki átjárhatóság és a biztonság kérdésében. Vissza kell térni majd a harmadik országok kérdésére is, és hogy mi történjen ezen a téren, ugyanis erre a kérdésre még nem sikerült kitérnünk. Úgy látom, hogy a kérdések nagy része egyébként a megbízható szolgáltatások köré összpontosul, ahol nagyobb a bizonytalanság, az a kapcsolatosan, hogy hogyan járjunk el, míg nem az e-azonosítás témaköre, az a terület, ahol viszonylag kicsik a nézeteltérések, és ahol már sikerült viszonylag nagy előrelépést elérnünk. Nem akarok túlságosan belebocsátkozni a technikai részletekbe. Még annyit szeretnék elmondani, hogy az IMCO-val való együttműködés jóval intenzívebbé válik majd, amint ők is előrelépést értek el a, ezen a területen nincs értelme intenzív egyeztetést folytatni az imkóval val jelen pillanatban, de hát nyilvánvaló, hogy azért szükséges az együttműködés. Köszönöm szépen mindenki megjegyzéseit. Punto e concluso. Helyes, akkor ezt a napirendi pontot lezavar, le, ö, zárhatjuk, és azt hiszem, hogy nagyon jó vitának voltunk részesei. Ez az igen fontos rendelet legfontosabb pontjaira kiterjedt a vita. Szeptember 18-án fogunk az ITRE-ben szavazni erről, és a plenárison a decemberi plenáris ülés során. Tehát akkor ezt a napirendi pontot lezárhatjuk. Most, most csak az elektronikus kérdésekről lesz szó az egész délelőtt során. És akkor most következik az elektronikus hírközlése vonatkozó keretszabályozásról szóló végrehajtási jelentés amelynek jelentéstevője Katrin Trautmann, és lesznek majd a kollégákon kívül a bizottság részéről, illetve bizonyos jogalkotók részéről még felszólalások. Azért is, hogy tágabb kontextusba helyezzük ezt a kérdéskört. Katrin Trautmann a szó. Köszönöm szépen! A következőket mondanám el a kezdet kezdetén. A mai napon fogom elküldeni fordításra ezt az anyagot, nagyon rövid a határidő, és szeretném megköszönni a az Európai Bizottság munkáját, Viola úr munkáját, aki a feltett kérdésekre a bizottság részéről igen jó válaszokat adott, valamint szeretném még megköszönni Karacoglu és de Tomázó uraknak a, a munkáját, akik itt a bereket képviselik, és akik szintén fontos munkát végeztek, hozzájárultak az én munkámhoz, az tevők munkájához, és nagyon sokat tanultunk ebből a vitából. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a vita még nem ért véget, a tartalommal kapcsolatban, az ajánlásokkal kapcsolatban. Nagyon oda fogok figyelni arra, amit a kollégák, főként az árnyékjelentős tevő kollégák elkívánnak majd mondani. Kíváncsi vagyok tehát az ő javaslataikra, illetve aggodalmaikat szívesen meghallgatom. Néhány szóban szeretnék a nagy kihívásokra emlékeztetni. A Telekom csomag az egy olyan jogalkotási csomag, amelyet a bizottság 2007-ben adott ki, hosszú tárgyalások során 2009-ig az összes tagállam megvalósította 2013. januárjától kezdve. Noha a nemzeti jogba való átültetés eredeti határideje 2011. májusa lett volna. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire nehéz kérdésről van szó. A csomag teljességére vonatkozóan igen sok kérdés fogalmazódik meg, és ebben a, ebben a jelentésben is ezeket fogalmazom én meg. Nézzük meg tehát, hogy hogyan is áll a helyzet a jelenlegi formájában. Malcolm Harbour, Pilar del Castillo és jó magam voltunk a három muskétás Telekom témában, és egy olyan rendeletet kívántunk kialakítani, amely a biztonság, hatékonyság, előreláthatóság, illetve a rugalmasság kritériumainak megfelel, annak érdekében, hogy közös jogalkotást lehessen végezni, és ugyanakkor csökkentsük a jogi nyomást erre a témára, és mindezt annak érdekében, hogy jól működjön a verseny a piacon. Szerettük volna ebben a mostani státiumban azt is megvizsgálni, hogy sikerült-e megfelelő a kiegyensúlyozottságot elérni a berek, illetve a bizottság között. Nagyon érdekes azt megnézni, hogy vajon hogyan is áll ez a helyzet. Értékeljük a helyzetet az eredeti célok fényében, az eredeti cél tulajdonképpen a köz, az egységes piac kialakítása a telekom szektorban, de ugyanakkor nem csak ez volt a cél, hanem az is, hogy jogbiztonságot hozzunk létre, mert ez a fogyasztók számára igen fontos, és a teljes szektor számára a munkahelyteremtés is egy fontos cél volt, és ez meg is fogalmazódott a az érintett cégekkel való tárgyalásaink során. Tehát itt nem csak gazdasági értelmű jogszabályról van szó, Természetesen értem azt, hogy a bizottságnak mennyire fontos az, hogy ez a szektor a belső piac részét képezze, teljes mértékben integrálódjon abban. De nekünk az is feladatunk, hogy feltegyünk magunknak azt a kérdést, és ahogyan ezt Marita is elmondta, a biztonság, a bizalom kérdései rendkívül fontosak számunkra, ugyanis egy működőképes versenyt kell létrehozni ezen a piacon, de ugyanakkor egy olyan térséget kell kialakítanunk, amely biztonsági, jogalkotás és technológiai szempontból egyaránt megbízható. Jó néhány álláspontot hallhattunk, a bizottsággal sokat vitáztunk a módszerekről. Vajon tartjuk-e magunkat néhány aspektushoz, vagy ezeket módosítani kellene a jelenleg érvényben lévő rendelethez képest, mint ahogyan azt a bizottság javasolja. Például arra gondolok, hogy a cégeknek egy nagyobb mozgásteret kell biztosítani, aztán a net semlegessége, amely szintén egy igen sokat vitatott kérdés, És aztán a SPEC kérdése is itt van, amely sokkal nagyobb vitákat kever a tagállamok részéről, mint az Európai Parlamentben, ahol viszonylag nagy az egyetértés ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A bizottságtól szeretnénk jó néhány információt kapni. Az URSPP után úgy tűnik, mintha a bizottság egy kicsit felemelné kezeit, vagy mosná kezeit, Noha mi ezzel kapcsolatban kéréseket fogalmazottunk meg a spektrel kapcsolatban, ugyanis mi azt szerettük volna elkerülni, hogy az Európai Bizottság ne királyként viselkedjen ebben a témában, és valós trans-európai szolgáltatások jöjjenek létre. Szeretném a bizottság véleményét kikérni az általános szolgáltatásokról, illetve a net semlegességgel kapcsolatban. Akkor, amikor a csomagot értékeltük, akkor a bizottság azt mondta, hogy majd később fogunk ezekről, témá, ezekről a témákról eszmét cserélni, de most felmerül bennünk a kérdés, az az, hogy vajon ez az intézkedés még egyáltalán érvényben van-e, megvalósul-e, hiszen az nem helyes, hogyha az intézkedések a rendeletben egy elavult technológiáról szólnának. Fontos tehát az, hogy a jelen és a jövő technológiáját vegyük figyelembe a jogszabály szempontjából. Ezen kívül a bizottság és a berek részéről az érintett felek jó néhány kérdést vizsgáljanak át, mint például a definíciók, az aszimetria, a szimetria kérdése, az ex ante, illetve ex post értékelések, valamint a 7-es és a 7-es A cikkek, amelyek igen sokat vitatott cikkek voltak. Egyébként azt is láthatjuk, hogy ezek végül is nem vezettek kudarchoz, noha mindenki azt gondolta az elején. Tehát ez is azt mutatja, hogy létezik olyan jogszabály, amely érdekes és pozitív hozadékkal járhat. És még egyszer, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak a munkáját, nagyon sajnálom azt, hogy az utóbbi, a legutolsó ülésen nem tudtam jelen lenni, voltak olyan kötelezettségeim, amelyek nem tették lehetővé, hogy elmenjek az utolsó árnyékjelentéstevő ülésre, de minél figyelmesebben meg fogom vizsgálni a teljes javaslatot. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen ezt a bevezetést, és most megkapja a szót az Európai Bizottság, amelyet sajnos nem Viola doktor képvisel, hanem Atori Belán, akinek rögtön meg is adom a szót. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen a jelentéstevő beszámolóját, tisztelt képviselők. Roberto Viola elnézést kér, nem tud sajnos itt lenni a mai ülésen. bilaterális módon már egyeztetett a jelentéstevővel. A jelentéstevő nagyon fontos kérdéseket eh, vetett fel, és nagyon örülök annak, hogy kollégám is itt van velem, aki a bizottságban Head of Unit, és természetesen ki fog egészíteni majd az őt érintő témákban. Az egyik legalapvetőbb kérdés, mielőtt eh, átvesszük a speciális kérdéseket, amelyek elhangzottak, Felmerül az a kérdés, hogy hogyan vonjuk le a végkövetkeztetéseket a jelenlegi felállásból. Hangsúlyozni szeretném, hogy bár osztozunk abban az aggályban, amelyet a jelentéstevő megfogalmazott a nagyon lassú átalakulási folyamatok miatt a tagországokban, illetve a megvalósítás nagyon lassan halad előre, bizonyos tagországokban másút jobb a helyzet. Jelenleg már legalábbis átmeneti jellegű következtetéseket levonhatunk arról, hogy a keretszabályozás eddig hogyan működött. Ez nem azt jelenti, hogy már most elkezdhetjük a részletes vitát az általános áttekintésről, a keretszabályozás általános áttekintéséről, mint ahogy ezt 2009-ben elfogadtuk. Ennek egyik oka valószínűleg a lassú végrehajtási folyamat. Viszont világos következtetéseket tudunk már most is levonni olyan ügyek kapcsán, amelyeket eh, meg kell változtatni, és nem várhatjuk meg az általános átdolgozást eh, ezzel. Két általános áttekintés fog majd készülni, Krusz asszony, ezt már elmondta a parlamentben. A bizottság úgy érzi, hogy vannak kulcsfontosságú pontok, amelyekre oda kell figyelni. Ezeket a jelentéstövő már részben taglalta. Például, ami az útlevél eszközt illeti, illetve az útlevet, mint eszközt, annak érdekében, hogy a telekon átnyújt tevékenységeket segítsük az elektronikus hírközlésben. A spektrum kérdése, kérdése is elhangzott a közszektorban. Nézzük először az útlevelet. Ez sarkalatos pontja az egységes piacról szóló csomagnak, amelynek előkészítése jelenleg folyamatban van. A központi elgondolás mindebben az, hogy az azon, illetve az autorizáció, az engedélyezés a szolgáltatók számára egységes kell, hogy legyen, olyan szolgáltatók számára is, akik több országban nyújtanak szolgáltatásokat, és felmerül a jogbizonytalanság kérdése, illetve az administratív egyszerűsítés szükségessége. Innét indulunk ki olyan szolgáltatók esetében, akik több európai országban végeznek tevékenységet, remélhetőleg pán-európai tevékenységen. Szeretnénk tényleges harmonizációt megvalósítani Jelentős előre lépést sikerült megvalósítani számos szabályozó területen, amelyek a piaci elemzésektől a végfelhasználók védelméig terjednek ki a 2009-es csomagban. A helyszíni megvalósulás különböző képet mutat. Például egy több országban működő elektronikus hírközlési szolgáltató tényleges élete rendkívül nehéz. Az útlevél koncepció arra szolgálna, hogy azonosítsuk azokat a pontokat, ahol eh, a szolgáltatásoknál, ahol nagyobb bizonytalanság merül fel, ezeket eh, harmonizált a feltételek mellett biztonságosabbá tegyük, anélkül, hogy a többi érintettre pluszköltségeket rónánk. A sokszínűségnek költségei is vannak, viszont ebből nem származik úgymond haszon, de a bizottságnak természetesen tiszteletben kell tartani azt, hogy bármilyen harmonizációs folyamatnál szükség van egy védettségi, biztonsági szintre, amely tükrözi a különböző tagországi helyzeteket. Szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni a spektrum ügyével kapcsolatban. Azt gondolom, hogy el kell ismernünk a parlament munkáját ezen a téren. A 2009-es csomagban hasonló a rádiós spektrumos programnál Számos előrelépést eh, sikerült megvalósítani, ami a széles sávú hozzáférést illeti a spektrumoknál, illetve más eh, közpolitikai célvédelmét. De azt gondolom, hogy azt is látnunk kell, hogy az RSSPP csak eddig tudott eljutni, Ami az engedélyezést illeti, ennek feltételeit a tagországokban, ennek feltételei um, jó gyakorlatokra alapultak, és minimális előfeltételei voltak. A bizottság um, nagyobb erőfeszítést szeretne tenni az egységes piacra vonatkozó javaslatában, hogy ezt a területet javítsa. A jelentéstevő beszélt a páneurópai szolgáltatások erősítéséről. Azt gondoljuk, hogy a a mobiltelefonoknál, anélkül, hogy a roamingról beszélnénk, itt nagyon fontos, hogy a szolgáltatók hozzáférhessenek a mobil kommunikáció szolgáltatás lehetőségéhez, hiszen ez az egyik legelterjedtebb Vegyük a, az egyik legkézenfekvő példát, a, a mobil a műholdas szolgáltatások körét. Itt kiderül, hogy európai szinten számos előrelépés történt, viszont ezeket nagy részben aláásta az, hogy az engedélyezési rendszerek nem harmonizáltak a tagországok között. Ami a megoldásokat illeti, és tevő ezeket is felvetette, a hetes cikkely, a hetes A az export dilemma és egyéb kérdések. Ezek kapcsolatban a, a bizottság osztja azokat az ambíciókat, amelyeket megfogalmazott a jelentéstevő. Nagyon fontos a keretet működőképessé tenni, annak érdekében, hogy a rendelet feloldható legyen. Nem titok az, hogy a bizottság a fix hálózatokhoz való hozzáférésnél megpróbáltam olyan javaslatokat kidolgozni, amelyek a szabályozást érintik, és a költségek terén ezek jobban konvergálnának egymással, jobban garantálnák a befektetési stabilitást, viszont ezzel egyidejűleg jelentős versenyképességi záradékok is volnának benne, amelyek a cégeket védik. Tehát itt ezzel nem teljesen oldjuk fel a rendeletet, hanem kicsit finom hangoljuk, úgymond. Ez azonban egy egyéni politikai kezdeményezés, és a keret szabályozáson belül ezt még nem sikerült kiteljesíteni. Ami az általános folyamatokat illeti, a bizottság továbbra is jelentős jelentősnek tartja az aszimmetrikus rendszereket, a tényleges piaci problémák megoldásában, illetve a piaci problémák megoldásában. És ez egyidejűleg zajlik az egységes piaci folyamat kialakításával, tehát ugyanaz az irányító elv, tehát ezt nem kell áttekinteni. Ezzel párhuzamosan természetesen készítettünk egy jogalkotási kezdeményezést, ezt bemutattuk a parlamentnek, a befektetési költségek csökkentése, széles távú, széles távú hozzáféréseknél, ezekben szintén vannak aszimmetrikus elemek, amelyek túlmutatnak a távközlési ágazaton, viszont az általános egyensúly ezzel nem borul fel. Tehát a bizottság továbbra is úgy gondolja, hogyha valamit erősíteni kell, akkor erre ott van az ex ante szabályozás, amely egyes problémákat tud megoldani, ami a nemzeti hatóságokkal folytatott egy, egyezetes illeti a 7-es a eszközeit, a, barak, a berek létrehozásával, illetve a, a berek bekapcsolásával ezekbe a folyamatokban. A bizottság mindezekkel elégedett. A berekkel folytatott együttműködésen belül a jogorvoslatokat kidolgozva elmondható az, hogy Csökkenőmentes volt az együttműködés a berekkel, illetve az esetek többségében sikerült konszenzusra jönni. Azzal is elégedettek lehetünk, hogy az esetek Többségében, ahol a második szakasz nyitotta meg a megoldásokban a bizottság, sikerült megoldásokat találni a berek véleményének megfelelően, olyan esetekben, ahol a nemzeti hatóság például visszavonul, a berek léphet fel. Hát nem lehet azt a tényt eltitkolni, hogy olyan területeken, olyan esetekben, ahol a bizottság úgy érzi, hogy köteles ajánlást megfogalmazni, a nemzeti hatóságnak a folyamat végén. Ennek eredményei vegyesek, ez nem meglepő. hiszen a 7-es A eljárásbeli záradékai ellentmondásosak. Lehet, hogy nem reagáltam az összes felvetésre teljes részletességgel, de amennyiben kollégámnak van kiegészíteni valója, úgy ezt ő megteszi, de azt gondolom, hogy már így is sok időt vettünk igénybe. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most én is szeretném megköszönni Trautmann asszonynak a munkáját, illetve két vendégünk munkáját, nem csak azért, amiért hozzájárulásukkal segítették a munkát, hanem azért is, hogy Görögországból érkeztek ma reggel pont emiatt az ülés miatt, és ezért megpróbáljuk minél jobban felhasználni az ő általuk elmondottakat. Karadzoulu úr következik, amely, aki a görög szabályozó hatóságtól érkezett. Karadzokulu úr, tehát először a szó. Thank you. Um, Nagyon szépen köszönöm. Előjáróban szeretném megjegyezni, hogy jó magam és Detomázó úr is a bereket képviseljük itt az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályzók Testületét. Kanalos úr, a berek elnöke is nagyon szeretett volna eljönni, de sajnálatos módon Görögországban, görögországi kötelezettségei ezt nem tették lehetővé. Szeretném megragadni a lehetőséget, és köszönetet mondanék az Itrének és Trautmann asszonynak, amiért eh, lehetőséget adtak nekünk arra, hogy bemutassuk az Európai Szabályozó Testület eh, álláspontját. A 2009-es felülvizsgálata a keretnek javulást eredményezett, de további javulás is lehetséges. Véleményünket mindennapi közvetlen tapasztalatainkra alapozzuk a keret rendelkezéseivel kapcsolatosan. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a berek egyenlőre nem dolgozott ki hivatalos konszol, konszolidált véleményt ezen kérdésekkel kapcsolatosan. Éppen ezért nagymértékben üdvözölnénk a lehetőséget, hogy folytassuk a párbeszédet az európai jogalkotóval, és együtt gondolkodjunk azon, hogy hogyan alakuljon a jövő, legyen szó egy általánosabb felülvizsgálatról a keret kapcsán, vagy konkrét célzott intézkedésekről. Elő, bevezetőm után mindjárt meg is adom a szót Detomázó úrnak, hogy kicsit részletesebben mondja el álláspontunkat. amelyet már egy jelentésben is összefoglaltunk, Trautmann asszonynak közvetítettük, azt remélem, hogy a többiek is megkapták azt. Köszönöm szépen! Mielőtt rátérnék a tartalmi kérdésekre, szeretnék köszönetet mondani Trautmann asszonynak és az ITRE szakbizottságnak, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy megosszuk véleményünket az európai jogalkotókkal. A mai eszmecsere célja ugye az, hogy beszélgessünk arról, hogy a jelenlegi keret mennyiben tudja a szabályozási kérdéseket megoldani, és mennyiben felel meg a jövőbeni kihívásoknak. A bereken belül összességében pozitívan állunk ehhez hozzá, úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi szabályozási keret megfelel a célnak, és megfelelő stabilitást és konzisztenciát teremt a szabályozásban. Nagyon fontosnak tartom, emellett, ahhoz kapcsolódóan, amit Trautmann asszony mondott, úgy gondoljuk, hogy az eszköztárunk jól értelmezhető, világos, ez is hozzájárul a szabályozási előrejelezhetőség és stabilitás megteremtéséhez. A 2009-es keret a nemzeti hírközlési szabályozókat új eszközökkel ruházta fel, új eszközök születtek például azon a téren, hogy lehetőség van a szimmetrikus szabályozás alkalmazására, ha arra szükség van. Van egy új rendelkezés, amely a hálózatsemlegességre vonatkozik, Továbbá a spektrumok szabályozására és növeli a koordinációt Európában. Vannak olyan eszközök, amelyek a nemzeti szabályozó hatóságoknak eh, eh, lehetőséget teremtenek eh, a szélesebb mozgástérre. Úgy gondoljuk, hogy a berek már eddig is alapvető szerepet játszott az európai szabályozási kultúra megteremtésében és a közös szabályozói jogszabályok megszületésében. A jövőben nagyobb erőfeszítést szeretnénk tenni a 2009-es keret teremtette kihívások kezelésére. Ez nem jelenti azt, hogy nincs lehetőség javulásra, nincs hová fejlődni. Minden napi tevékenységünk alapján már azonosítottuk azokat a területeket, ahol van lehetőség javulásra, de összességében úgy gondoljuk, hogy nincs szükség eh, paradigmaváltásra a jelenlegi szabályozással szemben. Ugyanakkor egy, egy előretekintőbb megközelítést is alkalmazhatunk. Sok olyan terület van, ahol az ágazaton belül új fejleményeket láthatunk. Gondolok például a tartalomszolgáltatók fejlődésére, a különböző felszerelésekre, a nemzeti szabályozó kihívásaira, vagy arra a lehetőségre, hogy egy ágazatokon átívelő megközelítést alkalmazzunk, ahogyan azt Waylon úr is elmondta az Európai Bizottság álláspontját bemutatva, illetve amikor arról beszélt, hogy legyen egy jogszabályjavaslat. Ahogyan elhangzott Kerecogló úrtól is, a vereknek még nincs egységes hivatalos álláspontja, de összességében ebbe az irányba gondolkodunk. Továbbá nagymértékben egyetértünk az Európai Bizottság nézeteivel, ami a 37-es cikket illeti. Úgy gondoljuk, hogy a berek nagyon fontos szerepet játszott a szabályozás létrejöttében. Úgy gondoljuk, hogy a berek nagyon rövid idő alatt a szabályozásnak megfelelően egy szakszerű véleményt alkotott. Azt hiszem, a szkeptikusokat megnyugtathatjuk. A keret kezdeti alkalmazásakor többen tartottak a peer review alkalmazásától. A berek nagy mértékben támogatta kezdetben a bizottsági javaslatot, ami a 19-es cikket illeti az együttműködés az Európai Bizottsággal tanácsadóként. Nos, ezen a téren nem mondanám, hogy szabályozás javítására van szükség, de talán e, érdemes lenne tisztázni, hogy hogyan is néz ki az együttműködés. Néha úgy érezzük, hogy e, a végrehajtott e, javaslat hatája esetében egyfajta üzenetzavar keletkezik, nem tudjuk, hogy ezen szabályok hogyan is értelmezető, értelmezendőek, és ez néha nehéz helyzetet teremt a szabályozási folyamatban. Néha úgy érezzük ezen túlmenően, hogy az ajánlások végrehajtásában a bizottság részéről, például a hetes cikk esetében, lehetőség nyílna arra, hogy jobban figyelembe vegyék a nemzeti jelleget Ex ante és ex post szabályozás tekintetében nem fogom elmondani ugyanazt, amit az Európai Bizottság már elmondott, teljesen osztjuk azt a véleményt. Az ágazati szabályozás eredetileg 25, 25 évvel ezelőtt keletkezett, eredeti célja úgy gondolom teljesül folyamatosan, ugyanakkor azonban úgy érezzük, hogy az ex ante szabályozásra alkalmas területek a jövőben is létezni fognak. Nem csak a vidéki területekre gondolok, amely sok tagállamot érint, hanem a nem versenyszerű monopóliumok kérdése is rendkívül fontos néhány tagállamban, ebben az esetben az ex ante szabályozás jobb lenne, mint a hagyományos ex post megoldások alkalmazása. Továbbá a bereken belül már dolgozunk azon, hogy az administratív terheket csökkentsük a páneurópai szolgáltatók esetében, és emellett melegen üdvözöljük azt, hogy az Európai Bizottság a már nagyon idejét múlt rendelkezéseket felül szeretné vizsgálni, korszerűsíteni szeretné, természetesen ebben is szeretnénk együttműködni a bizottsággal. Végezetül valóban igaz, hogy bár jól működik a jelenlegi keret, vannak olyan területek, ahol egy kis finom hangolásra azért szükség volna. Gondolok például arra a lehetőségre, hogy a nemzeti szabályozókról vegyük le a terhet akkor, hogyha több ízben is piacelemzésre van szükség, itt lehet hatékonyság növelésről is szó, továbbá konkrét eszközök alkalmazásának a területén is van min javítani. Elméletileg ez egyszerű dolog, de a gyakorlatban ez nagy terheket ró a szabályozókra. És végezetül egy alapvető üzenet, hogyha a nemzeti szabályozó testületek új intézményes struktúrája, járról van szó, akkor elmondhatom, hogy nagyon örülünk a jelenlegi struktúrának, a függetlenségnek, Az erre vonatkozó rendelkezések világosan eh, meghatározzák, mit jelent a függetlenség mind funkcionális, mind strukturális esetben, illetve tekintetben. Sok-sok eh, olyan konkrét eszközünk van, amely a politikától való függetlenséget eh, hivatott szavatolni. Ami a nemzeti végrehajtást illeti, vagy a nemzetállami szintű lehetőségeket, a felővizsgálatot. Úgy gondolom az Európai Bizottság feladata, hogy ellenőrizze, hogy a nemzeti jogszabályokban megvalósul-e a függetlenség elve. A jövőre vonatkozóan úgy gondoljuk, hogy jobban oda kell figyelnünk a nemzeti szabályozók struktúrájára, azok szerepkörére, úgy gondolom ez nagyon hasznos lenne a szabályozási konzisztencia célkitűzése tekintetében továbbá fontosnak tartanánk azt is, hogy igazi lehetőséget kell róni a nemzeti szabályozóknak nagyobb mozgást teremtve azáltal, hogy jobban meghatározzák a saját erőforrásaik felhasználását. Ezáltal hatékonyabbá válna az általános koordinálási munka. Ennyit szerettem volna összességében elmondani, és még egyszer köszönöm a lehetőséget. De Tomázó. Köszönöm szépen. És most következnek az árnyék jelentéstevők. Okmár, Hökmár következik. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a jelentéstevő munkáját. Azt hiszem, hogy itt nem csak a kompetenciák, hanem az egész eljárás folyamatossága miatt is köszönetet mondhatunk a jelentéstevőnek, és köszönjük a szakértők munkáját is. A következők jutottak az eszembe. Ez kicsit olyan, mint amikor a műtét sikerült, de a páciens meghalt. Tehát helyes, jó, amit tettünk, de nem elég. Azt mondja a bizottság, hogy a nemzeti jogba átültetések kerültek ezek az intézkedések, de nem tudom, hogy ez valóban ténylegesen megtörtént-e. és mindez főként abban az értelemben nem tudom, hogy hogyan áll a helyzet, hogy akkor, amikor a Telekom csomagról döntettünk, akkor egy más világban éltünk, és most azóta rengeteg változás történt. Dél-Koreában 50 millió lakossággal több a 4G-s előfizetés, mint az egész EU-ban. Az Egyesült Államokban 20-szor nagyobb a 4G csatlakozás aránya, mint az Európai Unióban. Az Európai Unióban tehát nem túl jól teljesítünk. Márpedig ezek fontosak, ezek az adatok a szolgáltatások felmérése szempontjából. És ahogyan a bizottság elmondja, a Telekom csomag átültetése került a nemzeti jogba, mégis a piac továbbra is töredezett. Az egyik oka talán abban keresendő, hogy mi hogyan szabályozzuk, de talán nem volt elegendő ez a szabályozás. A másik oldalon viszont fontos azt is megvizsgálni, hogy hogyan valósították mindezt meg. Ugye itt most a nagy sebességű, szélessávú hozzáférésekről beszélünk, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy az unbundling eljárás nem használták annyira, mennyire lehetett volna, vagy kellett volna. Ez egy fontos része a csomagnak, és ezt jobban ki kellene használni. Most erről szeretném a bizottság kérdés, a bizottságot megkérdezni, hogy ők vajon úgy gondolják-e, hogy a felkínált eszközöket felhasználták-e, tehát itt most nem csak a dolognak a jogalkotási oldalát vizsgáljuk meg, hanem nézzük meg azt, hogy mennyire sikerült megváltoztatni a képet ezen a piacon abba az irányba elmozdítani, amely, amelyikbe szerettük volna. Ezen felül pedig fontos azt is megvizsgálni, hogy a Spektrum programot hogyan valósítjuk meg. Ez egészen világos, hogy nem valósult meg megfelelő mértékben, és ezért lenne fontos az, hogy az Európai Bizottság itt és most kimondja, hogy mit fognak tenni ezzel kapcsolatban, ugyanis rengeteg derogációt kérnek, szerintem ez nem elfogadható, hogy egy ilyen fontos stratégiai területen, amely a gazdasági fejlődés motorja lehet, elfogadjuk azt, hogy a dolgokat ne ültessék át úgy a nemzeti jogba, ahogyan azt megígérték a tagállamok. Trautmann asszony, de mások is utaltak arra, hogy a páneurópai licensz kérdéséről hogyan vélekednek. Nos, ezzel kapcsolatban is világosan látnunk kell, hogy nincsen, nem, lehet, nem lehetséges egy közös európai telekompiac a licensz rendezése nélkül. Ugyanis akkor a fragmentáció továbbra is fennmarad, és rendkívül negatív ez a lehetőségek kihasználása szempontjából Európa számára, a digitális ágenda céljainak megvalósítása szempontjából, valamint a belső piac kiteljesítése szempontjából, az európai ipar versenyképességének biztosítása szempontjából, de említhetnénk más területeket is, a kutatást, a tudományos területeket, mindezek függenek a széles sávtól. Ezen kívül én úgy gondolom, hogy fontos lenne nyomon követni a helyzetet, és ennek a mi szakbizottságunknak többek között ez a munkája. Ezt a jelentéstevőnek is mondom. Most az a feladatunk, hogy végig nézzük, hogy azok a célok, amelyeket a jogalkotás során megfogalmaztunk, a valóságban beteljesedtek-e vagy sem. A bizottság azt mondta, és ebbe igaza van, hogy a nemzeti jogba ültették át a Telekom csomagot, de azért én mégiscsak vitatom ezt, mert szerintem a valóság nem igazán változott, és semmi esetre sem úgy, ahogyan mi azt eredetileg céloztuk a Telekom csomag megalkotásakor. Márpedig ez kulcsfontosságú az európai gazdaság számára. És ezért vagyok kíváncsi a bizottság véleményére, ma és később más alkalmakkor is. Hogyan tudjuk, hogyan látjuk az összefüggést a között, amit elkívántunk érni a Telekom csomaggal, és a között, ahogyan az a valóságban hatott a piacra. Hiszen Európa elveszti vezető szerepét ezen a területen, sőt, kimarad, kimarad, és továbbra is fragmentált piaccal rendelkezik, és mások pedig elhúznak mellettünk fénysebességgel. Úgyhogy ennek a felülvizsgálatnak részeként ezen is el kell gondolkodnunk. Legalábbis, ha nem akarjuk ezt a versenyt véglegesen elveszteni. Grazie, kollég. Köszönöm, Hök már. Anders Zotter következik. Um, I'm not really sure what comment to be making on this. Nem is tudom, hogy hogyan reagáljak az elhangzottakra, tehát inkább nem kérek szót. Eh, passiamo, non ci sono altri shadow, passiamo agli interventi dei membri della Commissione. Az tevők után a képviselőnek, képviselőnek és megadom a szót Vali asszony nevében is teszek megjegyzést, de először reagálnék Hokmár kolléga felvetésére. Nagyon érdekes, amikor ön azt mondja, hogy európai engedélyre van szükség a távközlési szolgáltatóknál. Erre felkészültek a tagországok vajon? Aznak érdekében, hogy például a roaming diákat elkerüljék? Nekem úgy tűnik, hogy a tagországok még mindig vonakodnak abban, hogy megadják a saját tagországukban az engedélyt. Ez problematikus lehet, nagyon fontos, ami elhangzott, ezzel teljes mértékben egyetértek, és Valián asszony nevében szeretnék most szólni. Ez a Telkom csomag megvalósítása üdvözli az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentését a témában, és ez a bizottság agendájának a prioritásai közé tartozik. Örül Krúz asszony nyilatkozatának az egységes digitális piac kialakításában, és várja a nyáron készülő javaslatokat. A parlament vizsgálja a jelenlegi helyzetállást, a harmadik telekom csomag megvalósulása a hatékonysága kapcsán. Úgy tűnik, hogy mindannyian ugyanerre, meg, ugyanerre következtetésre jutunk a piac liberalizálása a fogyasztók érdekeit szolgálja, illetve a 27 tagországban a szolgáltatók érdekeit, illetve az EU Telekom piacának fragmentációja ezzel azonban erősödik. Az új belépések, az új szereplők belépése erősíti a versenyhelyzetet és visszaszorítja majd az árakat. Telekom csomag megvalósítása mindig a nemzeti szabályozók értelmezésének függvénye is. Éppen ezért 27 különböző képet találunk, a költségek eh, más képet mutatnak, a standardizáció eh, hiányos. A szabályozásból adódó bizonytalanság nem támogatja az innovációába, technológiába történő beruházásokat, illetve nem valósulnak meg ezáltal azok az előfeltételek, amelyek növekedést eredményeznék az ITT ágazatban. Nehézé teszi ez a szolgáltatók munkáját a határokon átnyúló szolgáltatásoknál. Nagyon fontos, hogy ezek a vállalkozások bevételük, profitjuk egy részét beruházzák. Egyébként ez nem eredményezheti a munkahely teremtést. Tehát a termelékenység erősítése nagyon fontos. A technológiai innováció az egyik kulcsfontosságú válasz lesz majd a gazdasági és szociális kihívásokra is, amelyekkel szemben állunk. Új kihívások várnak ránk, de ezekből esélyt is lehet kovácsolni a partnerségekbe történő beruházás ebben az ágazatban szintén segítheti a szabályozó munkát. Biztosítani kell az egészséges szabályozási keretet, a beláthatóságot azért, hogy hosszú távú víziókat alakíthassunk ki, és támogathassuk a beruházásokat. Máshogy tekintjük most már a versenyképesség előmozdítását az ágazatban. A konszolidáció egy esetleges út lehet a jövőbe, mint ahogy azt az USA beli példa is mutatta. Nagyon fontos, hogy ösztönözzük a beruházásokat, megfizethető árakat tegyünk hozzá fölhetővé hosszú távon, illetve a roaming díjának csökkentése is nagyon fontos. Lehet, hogy ezek provokatív gondolatok, de ez egy módja lehet annak, hogy Európa hogyan válhat hatékonyabbá, különösen a válságos időszakban. Ez volt Várián asszony nyilatkozat, amit felolvastam. Köszönöm szépen, hogy Valéán úr véleményét is tolmácsolta. András Dotter képviselő ismét kérte a szót. Köszönöm szépen. Elnézést kérek, ugyanis általában a liberálisak előttem beszélnek, és ezért is voltam kicsit meglepve az imént. Szerettem volna a pán-európai licenc kérdését megközelíteni. Európa, Skandinávia, Hollandia, területén a földrajzi monopóliumok az infrastruktúrák szempontjából korlátozottak, tehát itt a hálózatok viszonylag kevés szemét szolgálnak ki más európai piacokhoz képest. Éppen ezért talán érdekes lenne, ha az infrastruktúrákat átvizsgálnánk, és a verseny szempontjából megvizsgálnánk. Hiszen itt a kisebb földrajzi egységek esetében monopóliumok alakulhatnak ki, és ezeknek hatása lehet a nagyobb releváns piaci szereplőkre is. Barcelonában vagy máshol ö, lakossági szinten alakultak ki ö, hálózatok, ugyanígy Bécsben, Berlinben, Aténban is láthatunk erre példákat, és ők olyan spektrumokat használnak ki, amelyek korábban más célra lettek kialakítva, mint például mobil, mobiltelefonálás. Tehát itt nem csak a licenszekre kell odafigyelni, hanem fontos az amsterdami példát is figyelembe venni, hiszen itt is egy közösségi jellegű televízióadás jött létre, tehát talán ez is egy érdekes modell lehet, érdekes lehetne ezt megvizsgálni a drót nélküli kommunikáció szempontjából, a páneurópai licenc kérdése szempontjából is meg lehetne ezt vizsgálni, hiszen nagyon sok országban vannak olyan felállások, amelyek biztonsági kérdéseket is felvetnek. Tehát ezt is érdemes lenne megvizsgálni. Köszönjük szépen a javaslatokat. Hök már a szó. Köszönöm szépen, csak röviden szólnék Kreuzmann úr megjegyzésével kapcsolatosan felvetette a kérdést, hogy a tagállamok készen állnak erre is. Tulajdonképpen ugyanezt a kérdést minden nagy reform esetében is megfogalmazhattuk volna, melyet eddig végrehajtottunk. Mondhattuk volna ezt egykor a belső piac kapcsán, és mondhattuk volna ugyanezt a Telekom csomag előtt is. Úgy gondolom a legfontosabb dolog, hogy világosan lássuk, hogy mit akarunk, fel kell vetnünk a kérdést, hogy ez a megfelelő megközelítés, ebbe az irányba akarunk-e haladni, vagy inkább maradjunk ott, ahol most vagyunk. Úgy gondolom, általában azért jobb abba az irányba haladni, amelybe haladni szeretnénk, mint hogy stagnáljunk és ott maradjunk, ahol jelen pillanatban állunk. Úgy gondolom, a változás lehetőségét pont ez az eszmecsere, ez a vita rejti magában. Néha azt látom, hogy nem csak a politikusok, de sokszor a mérnökök és a saját területükön mozognak elsősorban, csak azt látják át. Amikor páneurópai licenszekről van szó, akkor arra gondolunk, hogy mindenhol ugyanaz a frekvencia érvényesüljön, az USA-ban egy kicsit más a megközelítés. Úgy gondolom, lehet páneurópai licenszről beszélni, úgy is, hogy a tagállamoknak még mindig van beleszólásuk. Úgy gondolom, lehetünk előretekintőek, jövőbetekintőek és gyakorlatiasak is egyben. Fontos, hogy a kiinduló pontunk a realitás legyen, és a realitás az, hogy a világ más területein gyorsabban haladnak előre, mint Európában, és ez számunkra nem lehet elfogadható. Köszönöm, és most a bizottságnak adnám meg röviden a szót hogy az ön kérdéseire adjanak választ. Köszönöm szépen, köszönöm a parlamenti képviselőknek a különböző kérdéseket, amelyeket a bizottsághoz intéztek. Itt a spektrum licenszezés kérdése volt eléggé vitatott pont, tehát itt különböző dimenziókat kell figyelembe venni. Ahogyan Hökmárk képviselő is rámutatott, egy páneurópai megközelítés nem jelenti azt, hogy itt egy egységes, nagy céget vagy működtetőt kívánunk létrehozni, és tudjuk azt is, hogy még a legnagyobb piaci szereplők sem tudnák ezt megtenni. Ezt tehát figyelembe kell vennünk. Azonban, ami igen fontos, az az, hogy tudjuk, hogy a piaci szereplők, akik be kívánnak fektetni erre a piacra, több országban is legyenek rész, jelen, és a különböző ütemtervek, illetve a licenszek összehangolására is figyeljünk oda. A bizottság tehát megpróbálja ezt figyelembe venni, mert ezzel a páneurópai megközelítést tudnánk alkalmazni. Most erről András Dotte képviselő megjegyzésére szeretnék utalni. Tehát fontos tudni azt, hogy itt nem csak egy piaci vagy üzleti modell létezik. Itt nem csak a mobil piacon igaz ez, és ezért a bizottság nagyon is támogatja a rugalmasságot, hiszen ez egy felszabadító jelleget ad a felhasználóknak is, és aztán a közösségi kezdeményezések szempontjából is ez nagyon jó hatást érhet el. Na most erről áttérnék más kérdésekre, amelyeket megemlítettek a képviselők, a spektrumra vonatkozólag, Hökmárk képviselő az ISPP-re mm, kérdezett rá. Nos, hát a bizottság teljes mértékben egyetért azzal, hogy ez a 800-as mm, sáv az ISPP-n keresztül Elnézést, azt mondják a tolmácsok, hogy valami nem működik, lehet, hogy egy kicsit túl közel van az ön fülhallgatója a mikrofonhoz, és interferencia alakult ki. Jó, akkor próbáljuk meg így. Nos, a 800-as sávval kapcsolatban körülbelül fele a tagállamoknak, egy kicsit több, mint a fele, nem áll abban a helyzetben, hogy ezt időben meg tudja valósítani. Kettő, nem is kért még derogációt, úgyhogy a bizottság itt administratív lépéseket fontolgat annak érdekében, hogy a jogot betartassa. Most itt néhány esetben objektív indokok miatt alakult ki ez a helyzet, amelyekre nincsen hatása az adott tagállamnak, például harmadik országokkal való problémák, és ezeket legitimnek ítéljük. De a tagállamok vitáiban a bizottsággal nagyon is inzisztáltunk arra, hogy próbáljuk meg minimumra szorítani a derogációkat, azért, hogy a célok valóban megvalósuljanak, és ezért azt reméljük, várjuk, hogy ez a fajta derogációs hullám, ez szépen leáll még a nyár előtt. És aztán a fix piacokkal kapcsolatban Hökmárk úr az unbundlingra is utalt. Nos, hát itt valóban nagyon különböző a helyzet, az egyes tagállamokban van, ahol teljesen normális ez a helyzet, például az unbundling üzleti modell a kábellel versenyre léphet, de vannak olyan országok is, ahol egy egységes hálózat létezik csak. De természetesen a különbözőségeket mindez nem indokolja teljes mértékben. Éppen ezért a bizottság megpróbálja az árakat konvergálni, illetve a, nem, a diszkriminációt tiltó intézkedéseket harmonizálni, pont azért, mert éreztük, hogy nagyon különbözőek a megközelítések a tagállamok részéről, és ezeket nem mindig indokolják az objektív kritériumok. Tehát nagyon gyakran mindez nem magyarázható pusztán gazdasági érvekkel. Tehát dolgozunk ezeken a kérdéseken, és azt hiszük, hogy úgy gondoljuk, hogy bizonyos országokban speciális igények alakultak ki a szolgáltatók részéről, és itt a hozzáférés, a technikai kérdések is felmerülhetnek, a virtuális unbundling vagy más formák a virtuális hozzáféréseknek más formájára is oda kell figyelni. Szerintem ez is érdekes. Köszönöm. Köszönöm szépen a válaszokat, és most Karadzoguló és Detomázó urakat kérem, hogy a berek részéről szóljanak hozzá, vagy nem tudom, hogy egyáltalán hozzá kívánnak-e szólni. Minden esetre kérdezem őket. Thank you. Uh, just... Köszönöm szépen. Csak válaszolnék néhány felvetésre, amely elhangzott. Először is a berek tud az egységes piaccal kapcsolatos kezdeményezésről, és nyitottak vagyunk, és hajlandók vagyunk együtt dolgozni az Európai Bizottsággal. Ahol Detom, ahogy Detomázó úr is elmondta, a berek dolgozott azon, már eddig is, hogy a pán-európai működtetők vagy szolgáltatók esetében csökkenjenek az adminisztratív terhek, továbbra is ezen fogunk munkálkodni a jövőben. Az egyik főbb kérdés, amely felmerült, a piac szétaprózódottsága. Ezen a téren mi nem vagyunk túl borulátóak. Úgy látjuk, hogy egyre növekvő harmonizáció valósul meg, amelyet sokszor bizottsági ajánlások lendítenek előre. Az érettebb piacokon nyilvánvalóan ez relevánsabb, de ahogyan a fiatalabb, újabb piacokra térünk rá, a különböző tagállamokban nagyon különbözőek a piaci körülmények, a fejlemények itt tehát egészen más hatással lehetnek. Európa egységes piac, de Európa része Ausztria például, ahol nagyon nagy az intermodális verseny, a mobil és a vezetékes szélesávú szolgáltatások között, ahol csak is beavatkozással lehet a versenyt fenntartani. A vezetékes szolgáltatások hátránya miatt. Hollandiában mindeközben egészen más rendszert láthatunk. Görögországban az üvegszálas kapcsolat megvalósítása a háztartások felé a fővároson kívül nem igazán kedvező megoldás. Aztán itt van Litvánia, ahol FTTH hálózatok terjedtek el, és ezen a téren úgy tűnik, ez az ország az éllovas ezen a téren, itt van aztán Svédország, ahol kis helyi projektek révén az FTTH szolgáltatások nagy mértékben elterjedtek, és folytathatná még a sort. Meggyőződésünk, hogy továbbra is fontos célkitűzés a belső piac kiteljesítése, de figyelembe kell venni azt, hogy a különböző tagállamokban nagyon különböző feltételek vannak, és éppen ezért ezek figyelembevételével tudunk csak nagyon gyorsan reagálni, és megfelelően reagálni a helyzetre. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm mindkettejüknek, most pedig megadom a szót Katrin Trautmannnak, hogy zárja le a vitát. Lehet, hogy még ő is néhány következtetést szívesen levonna. És a legutóbbi jogalkotási időszak óta újra és újra foglalkozott jelentéstevőként a Telekom csomaggal. Július 9-én fogjuk tárgyalni az ő jelentés tervezetét, és most levonhatja az előzetes következtetéseket. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, az Európai Bizottságnak, illetve a berek képviselőjének. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eszmecsere volt vitatatlanul gazdagítja a jelentésemet is. Csak nagyon röviden szeretnék reagálni a felvetések egy részére, anélkül, hogy minden egyes pontra külön-külön kitérnék, tematikus módon igyekszem a felvetéseket kezelni. Felmerül a, rende, a kérdés, hogy eh, a piac nyitásának egyetlen eszköze lehet-e a rendelet, annak érdekében, hogy a 27 tagország között megszűnjön a határ. Nem gondolom, hogy ez az egyetlen eszköz. A versenyhatóságokkal kapcsolatban vannak problémák, az engedélyezési eh, folyamattal és a spektrum kapcsán. Én a bizottságtól a következőt várom. Azt gondolom, hogy a pontos vita legyen, illetve működőképes vita a tényezők összességéről. Felmerül a piac kérdése, különösen ami a rendelet működését illeti, ami a beruházásokat illeti. Itt is fontos, hogy véleményt fogalmazzunk meg. A második pont. Szeretném, hogyha menetrend alapján dolgozzunk nem gondolom azt, hogy a működtetők, az üzemeltetők pozitívan reagálnának arra, hogyha eh, a módosításokat eh, úgy kéne átvenniük, hogy nem látnák ezeknek hatását a teljes folyamatra. Az európai eh, helyzetet összevetettük a koreai és az usa helyzettel. Két teljesen radikálisan különböző modellről van szó az európaihoz képest. A korai esetben eh, az adminisztratív hatóságok is eh, eh, kapcsoltak ebbe az USA-ban, pedig földrajzi megosztásról van szó. Az ő rendszerük Európában nem működhetne, Európában azonban túlságosan szétdarabolódott a piac. Éppen ezért nagyon óvatosan kell kezelni ezt a technológiai áttérést, átállást, és jobb lenne, hogyha szolgáltatókat képessé tennénk arra, hogy jobban beruházzanak. Tehát egy olyan gazdasági szabályozásra van szüksége, amely stabil, és lehetőséget biztosít az aktív, hatékony fellépéshez. Azt gondolom, és ezt a bereknek mondom, tekintettel kell lenni a nemzetézetek különbözőségére, az együttműködést kell választanunk, az esetjogot, a hetes és a hetes A mutatják azt, hogy ez lehetséges, tehát ezt a közös elképzelést kell kialakítanunk egy hatékony szabályozásról. Azt gondolom, hogy az összes eszköz, amely a e, keretszabályozásban benne van, nem optimalizált. Tehát egy áttekintésre van szükség, általános áttekintésre a keretszabályozás kapcsán, és a berek is osztozik ebben, illetve a bizottság is, hogy ennek jelenlegi áttekintése túl korai volna. Viszont nem lehet az elemeket figyelmen kívül hagyni egy átmeneti áttekintéshez képest. A piacok egyszerűsítése, Ilyet egy szimmetrikus keretszabályozás kialakítása. Ezeket hallottuk a bizottságtól és a berektől is, és úgy érzem, hogy ezek érdekes megoldási javaslatok. Tehát a bizottságtól megkérdezem azt, hogy a spektrum az útlevél, eh, illetve a semlegesség kapcsán szeretnék-e tovább lépni, úgy, hogy nem hagyják figyelmen kívül a többi elemet sem, amelynek hatása van a keretszabályozása. Valán asszony, Kajcman úron keresztül, Dotti Renderson asszony is elmondták azt, hogy megfelelő eszközökre van szükség a működéshez. Nem kell feltétlenül átdolgozni, átalakítani a teljes folyamatot, úgy gondolom, ahogy ezt a bizottságtól hallottuk, de nagyon fontos, hogy ezt az együttműködést tovább erősítsük a bizottság és a berek között, hiszen ez már egy jó együttműködés. Ami az útlevelet illeti, itt egy kérdés merül fel, amely a bizottságnak feltétlenül foglalkoznia kell, illetve választ kell találnia, hogyha egy adott országban kapunk egy útlevelet, akkor mit mond a, a jogszabály, például kereskedelmi esetben, illetve eh, milyen munkajogot használunk. Itt annak az országnak a munkajogát alkalmazzuk, ahol az útlevelet kapta valaki, vagy pedig ahol a vállalkozás létrehozta, ha megnézzük a szolgáltatási irányelvet, a tepedésre vonatkozó szabályozást, akkor ennek különböző hatásai vannak. Tehát én érdekesnek találom azt a megoldást, hogy az egyszerűsítése lehetőség van, de tudnunk kell pontosan azt, hogy ennek milyen következményei vannak szociális jogi szempontból, úgy ezzel foglalkoznunk kell a Telekom csomag kapcsán is. Tehát oda kell figyelnünk erre a kérdésre, ami az unbundlinget illeti. Örülök annak, hogy ez benne lesz a keretszabályozás, hatékonynak mondható, mert ezzel az eszközzel élni lehet továbbra is. Még egyszer mindenkinek köszöntet szeretnék mondani, elnök asszony. Köszönöm, hogy tolerálta a hosszú hozzászólási időket. Ez a vita vitatatlan pozitívnak minősíthető. Köszönöm. Trautmann asszony. Köszönetek szeretnék mondani a bereknek, a bizottság képviselőinek, vendégeinknek. Július 9-én visszatérünk a témára, és vitatjuk majd akkor az elsfoglalás tervezetet, amit addigra elkészít Trautmann asszony. Átterünk a következő napirendi pontra. A transz-európai távközlési hálózatokra vonatkozó iránymutatásokról szóló javaslat, módosított javaslat. Parancsoljon Tozsenovszki úr, kapja meg a szót. Kérjük, hogy kívül beszélgessenek tovább stole před námi eh, materiál, který jsme projednávali. A... Köszönöm szépen. Itt van az asztalon a az anyag, a dokumentum, amelyet már megvitattunk, és amelyet az ITRE szakbizottság már múlt év novemberében elfogadott. Ezt követően azonban változásokra került sor, különösen ami az alokált eh, finanszírozási forrásokat illeti. 9,2 milliárdról 1 milliárdra csökkent az összeg. Ezért az egész jelentést felől kell vizsgálnunk. Új javaslatot készített az Európai Bizottság, egy új felülvizsgált javaslat készült tehát, és ezzel a forrás csökkentéssel tartalmi, a tartalmi kérdésekben is változás történt, főként abban az összefüggésben, hogy a rendszer szintű szolgáltatásokra irányul most a fő figyelem, és a szélesságú kapcsolat kisebb figyelmet kap. Ahhoz viszonyítva, ahogyan állt a helyzet novemberben, amikor megvitattuk a javaslatot. A dokumentum emellett új ötleteket is felvet, főként ami a digitális szolgáltatások eloszlását illeti. Az európai összekapcsolódási vagy hálózat összekapcsolási eszközről szóló vita kapcsán elérkeztünk egy olyan ponthoz, amikor nyomás nehezedik ránk. Szeretnék köszönetet mondani a kiváló együttműködésért az árnyék jelentéstevőknek, ugyanis tekintettel a szűkös időkeretre elég nehéz volt körű kompromisszumot kialakítani a múlt novemberben megvitatott szöveg alapján. A célom az, mint ahogy arra az imént utaltam, hogy az árnyék jelentéstevők között minél szélesebb konszenzust alakítsak ki, hogy a szöveget az ITRE szakbizottságban még a nyári szünet előtt meg tudjuk vitatni és el tudjuk fogadni. Hogyha ezt sikerül elérni, akkor a jelentést időben sikerül lezárni. Magas a cél, és nagyon nagyok az erőfeszítések is, ezt nagyra értékelem mindenki részéről, de a főbb probléma, és itt főleg az Európai Bizottsághoz fordulok, az, hogy sok még a nyitott kérdés, ami az 1 milliárd euró felosztását illeti a digitális szolgáltatások és a szélessávú szolgáltatások között. Számunkra ez problémát jelent. A jelentés kapcsán nem tudjuk, hogy mindez hogyan viszonyul a már megvitatott kérdésekhez, ugyanakkor tudnunk kellene azt is, hogy az Európai Bizottság mit kíván tenni az individuális digitális szolgáltatások pénzügyi szükségleteinek fedezésére ugyanis így tudunk a négy csoport esetében pénzügyi allokációt kialakítani. hová kerül az Európeána? És hogyan tudjuk a szükséges, kellő rugalmasságot biztosítani a nyári szünet utáni háromoldalú egyeztetésekhez? Nagyon kevés időnk van, ez, ez is egy nagyon fontos szempont. Én megpróbálom majd tartani az, idő, az ütemtervet, próbálom majd tartani a határidőket. Ezért, ahogyan az árnyék jelentéstevőkkel megállapodtunk, a legutóbbi találkozónkor tartani kívánjuk a módosítók benyújtásának határidejét is. Szeretném, hogy, ahogyan már elmondtam, egy minél szélesebb konszenzus alakuljon ki, és hogy adott esetben kompromisszumot alakítsunk ki. Mondom ezt természetesen tekintettel a három oldalú egyeztetésre is, amelyre vonatkozóan fontos, hogy közös álláspontot alakítsunk ki. Szeretném, hogyha a hét végéig megküldenék nekem a kívánt módosítókat. Nem fogok részletesen beszélni a szövegről. Szeretném még egyszer elmondani, hogy milyen nagyra értékelem az árnyék jelentéstevők erőfeszítését és munkáját. Hiszen egy nagyon fontos dolog számunkra az, hogy tartsuk az ütemtervet, tartsuk a határidőket, ezért tehát elismétlem, szeretném, hogyha megküldenék nekem még ezen a héten a módosítókat, és remélem, hogy sikerül olyan kompromisszumot kialakítani, amely elfogadható lesz minden politikai frakció számára, hiszen csak így tudjuk majd időben elvégezni a szükséges munkát. Két kérdésem lenne az Európai Bizottsághoz. Mit gondolnak az erőforrások elosztásáról a különböző fejezetek között? fontos lenne számunkra tudni, mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatosan, hogy folytathassuk a munkát. Köszönöm. Gárilla. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, és Viola úrnak is, a bizottságtól, aki most elkér, el, megérkezett ide. Most az árnyék jelentéstevők kapják meg a szót Hökmárk úr elsőként. Thank you very much and uh, thanks to the rapporteur. I uh, Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő beszámolóját, nem csak az előadását tartom nagyra, hanem az is, ahogy ezt a nagyon nehéz folyamatot kezeltük, amikor a pénzügyi keretben kiderültek a változások. Azt gondolom, hogy két részre bonthatjuk a problémát. Egyrészt a kritériumok, az egyik, a másik pedig az, hogy hogyan finanszírozzuk mindezt, hogyan hozzuk létre megfelelő finanszírozási eszközt. Ami a célokat és a kritériumokat illeti, itt nincs változás. A költségvetés megváltozott, de ez még nem jelenti azt, hogy a valóság is megváltozott volna, illetve a globális kontextus. Nem értek egyet a bizottsággal az átdolgozott javaslatot illetően, mire mi, mi szerint nem nagyon valószínű a szélesebb hozzáférés biztosítása a vidéki térségben, és ez nem valósághű. Én azt gondolom, hogy pontosan az ellenkezője igaz ennek, ne hozzunk létre újabb digitális szakadékot. Hogyha 2020-ban is elegendő lesz a 2013-as sebesség, akkor ezzel nem mást mondunk ki, mint azt, hogy 2020-ra óriási lesz a digitális szakadék. És a vidéki térségekben található vállalkozások nem tud fogják tudni felvenni a versenyt, és ez még inkább valósággá válik majd 2020-ra. Ez pedig rendkívül fontos, ahogy a jelentéstevő elmondta, nagyon fontos, hogy a módosítókat újból benyújthassuk, amelyekről szavaztunk a szakbizottsági ülésen. A második kérdés a finanszírozás. Ha megnézzük a teljes képet, a 9 millió euró sokkal kevesebb, mint az 1 milliárd. 9 annyi. De ha megnézzük az általános befektetések szintjét, akkor ez egy csekély összeg. Tehát okosan kell ezt felhasználnunk, mobilizálnunk kell a beruházásokat. Ennek egyik módja a megfelelő beruházások mobilizálásának az az, hogyha megnézzük a kritériumokat és ehhez tartjuk magunkat. Meg kell nézni, hogy a struktúrás és kohéziós alapokban hogyan tudunk több pénzt mobilizálni. Ez pedig nagyon fontos feladat a bizottság számára, de természetesen a vitákon belül is fontos helyet kap ez a téma, illetve a döntések szempontjából is. Támogatom a jelentéstövő hozzáállását ebben a témában. Csak azért, mert megváltoztak a költségetési lehetőségek, a világ még nem változik, és a feladatok sem. Tehát fontos, hogy a beruházásokhoz mobilizálhassuk az alapokat, illetve a pénzeket. Tehát ragaszkodjunk a célokhoz, legyünk pragmatikusak abban, hogy ezt hogyan hagyjuk elérni, és a jelentéstevő a javasolt irányvonal pragmatikus, eltökélt támogatom. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az SND árnyékjelentéstevője következik. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni jelentéstevőnknek, Tazanovszki úrnak a munkáját, aki valóban az együttműködést támogatta az árnyékjelentőstevőkkel, és köszönöm, hogy meghallgatott bennünket bizonyos mértékben egyet is értek az ő a felvetett kérdésekkel, mert egész egyszerűen aggaszt bennünket az, hogy hogyan kezelték a digitális kérdéseket a tagállamok, illetve az Európai Tanács. Úgy tűnik, mintha ők nem értették volna meg, ahogyan azt már kúr is jól elmondta, hogy itt egy olyan eszközről van szó, amely teljes mértékben meghatározó lesz a munkahelyteremtés és a gazdaság ösztönzés szempontjából. Éppen ezért úgy gondolom, hogy harcolnunk kell, kedves kollégák, azért az egy milliárdért, ami még rendelkezésre áll, és amelyet most a digitális szolgáltatásokra bocsátottak. Ami az infrastruktúrákat illeti, miután csak egy milliárdunk van, szolgáltatásokról beszélünk, de azt nem szeretném, hogyha az Európai Parlamentet kizárnák az infrastruktúrák finanszírozásának kérdésének megvitatásából amennyiben a hálózatok számára nem nincsen lehetőség ezekről a kérdésekről vitázni, és esetleg más forrásokra akarunk hivatkozni, akkor nagyon fontos az, hogy a parlamentet ne vonják ki ebből a vitából, ne hagyják ki. Én úgy is gondolom, hogy fontos gondolataink vannak ebben a tekintetben, amelyeket szeretnénk elmondani. Ezen kívül, hogyha megnézzük, hogy hogyan is viselkedett ebben a beruházási bank, hát az elég aggasztó volt, sőt, mondhatnám, Krúz asszonynal történt találkozónk, illetve a beruházási banktól is ott volt ezen a találkozón egy személy. Most nem őre gondolok konkrétan ebben a kérdésben. Nem az ő hibája ez, de azért mégiscsak felháborító az, ahogyan ezt az egész kérdéskört kezelik. Ugyanis úgy tűnik, mintha itt nagyobb kockázattal bírnának a digitális hálózatok, hát pedig pont ezért lenne szükség arra, hogy közpénzekből garanciákat vállaljunk, ugyanis a tagállamok ezt egyedül nem fogják tudni megtenni, mert az infrastruktúrális beruházásokat nem lehet leírni a tagállamok éves költségvetésében. Éppen ezért ezen hálózatok tekintetében meg kell vizsgálni azt, hogy a beruházási bank mit is tesz. Hát azt látom, hogy például a közlekedés területén a különböző projektek, de természetesen meg kell vizsgálni, hogy mik, mik lettek itt a végső döntések, de úgy tűnik, mintha az autópályákat támogatnák, pedig hát nem hiszem, hogy ez lenne itt most a prioritás hanem az internet és a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférés lenne a prioritás, a mi véleményen szerint és miután itt különbségek léteznek a tagállamok között, akár lakossági szinten, akár hozzáférési szinten, konfigurációk szempontjából, földrajzi tekintetben, nos hát ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha intézkedéseket hoznánk, olyan intézkedéseket, amelyek méltányosak minden egyes tagállamra nézve, és ugyanakkor a felzárkózást támogatják. Pont ezért meg vagyok győződve arról, hogy fontos az, hogy ma egy üzenetet, egy igazi üzenetet közvetítsünk a biztonság felé, de főként a tagállamok felé. Részben továbbra is nyomást kell gyakorolnunk, főként az 5-ös cikk 3B bekezdés tekintetében a választások, tehát a különböző válaszokra nézve, ezen kívül, miután kevesebb pénz áll rendelkezésre, ezért jó lenne, hogyha bizonyos fajta projekteket támogathatnánk elsősorban. Ezt a vitát le kell folytatni, mert hogyha így megcukrozzuk egy milliárddal ezt a piacot, hát azt elég hamar fel fogja szívni a piac. Pedig azt hiszem, hogy ezzel a kevés pénzzel a lehető legnagyobb hatékonyságot kellene elérni a piacon. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, az, hogy kompromisszumképes. Természetesen a parlamentnek a koherenciát kell képviselnie, ebben a kérdésben is, mint máshol. Egyébként a hatékonyságot mindig is fontos kérdésnek tekintettük, és ezt most itt megint hangsúlyoznunk kell majd. Köszönöm, Trautmann asszony. Most Kreuzmann úré a szó, aki az Aldétól jelentés, jelentéstevő. Dank, Frau Vorsitz. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Elviekben az új javaslat bemutatásakor már nyilatkoztam, de szeretném még egyszer elmondani a megfontolásaimat. Összességében jónak tartom az átdolgozott javaslatot, kiemel bizonyos területeket, és a fontos projektekre összpontosítja a korlátozott erőforrásokat, és ami különösen fontos számomra, európai hozzáadott érték jön létre. Kezdetektől fogva szkeptikus voltam a széles sávú kiépítéssel kapcsolatosan, szűk korlátokat szabtam volna ennek, hiszen végső soron itt a tagállamoknak kell aktívá válniuk. Már a kezdeti 7 milliárd eurót is sok érintett fél cseppnek tekintette a tengerben. Természetesen felveti ez a kérdést, hogy nem lenne jobb helyen másutt ez a pénz. Végül nem kell már megvitatnunk ezt a témát, mert megszületett a döntés az állam és kormányfők szintjén. Az új kiemelt terület most a digitális szolgáltatások területe. Ha megnézzük a tematikus blokkokat, akkor azt láthatjuk, hogy ezek fedik a sok aktuális kihívást, és emellett megtámogatják az EU jogalkotási programját is. Az elektronikus aláírás, az e-health, az e-egészségügy és más területeknek hatalmas potenciáljuk van a belső piacon. Ezek a projektek sürgősen szükségesek ahhoz, hogy a mandátumunk végéig megvalósíthassuk a jogalkotási munkánkat. Emellett pozitív értelemben említeném a szolgáltatások hozzájárulását az új KKV-k létrehozásához. Itt megmutathatjuk, hogy az Európai Unió konkrét, konkrét erőfeszítéseket tesz, és a polgárok számára is hozzáadott értéket teremt. Emellett örülök annak, hogy az a projekt nem esett áldozatául a csökkentéseknek. Az ilyen projektek olyanok, hogy hosszú távú kitekintést követelnek meg, és tervezési biztonságot, amely nem adott, hogyha új és új finanszírozási forrásokat kell felfedeznünk és feltárnunk és olyankor, hogyha a gazdasági válságból kifolyólag újra és újra megszorításokkal, csökkenésekkel szembesülünk. Az internet kapcsán, az internet biztonság kapcsán nyilván bizonyos eszközök nagyon vitatottak a kollégák körében, de úgy gondolom nem szabad ezt együtt kezelni a felnőttek és a gyermekek média kompetenciájával, Németországban van egy ClickSafe nevezetű kezdeményezés, amelyet mindenki megdicsér, és sok aggódó polgár a csökkenő források miatt emel panaszt. Természetesen fontos kérdés a meglévő infrastruktúra javítása, és szeretném kiemelni, hogy ez nagyon fontos a további érdemi és eredményes munkához, és hát mindig megpróbáljuk elérni az európai polgárokat, a hétköznapi embereket. Ezen a téren viszonylag kis összeggel, kevés ráfordítással elérhetnénk a polgárokat, az ő érdekükben cselekedhetnénk, és így megnyerhetnénk őket Európa számára. Érdekel, hogy az Európai Bizottság hogyan tervezi a pénzek szétosztását, ugyanis a javaslatban nem szerepel erre vonatkozóan semmi. Ambiciózus az ütemterv, de biztos vagyok benne, hogy minden kolléga együtt dolgozik majd azon, hogy mielőbb jó megoldásokat találjunk. Köszönöm. Grazie. Eh. Köszönöm szépen. És most pedig a zöldek részéről következik a kolléga. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm a jelentéstevő munkáját a zöldek részéről. Egyetértünk a többiek által hangoztatottakkal, hiszen minél többet kellene a már döntöttek, a már eldöntött kérdésekből belefoglalni a végső verzióba. Tehát itt a szelekciós kritériumok, a széles sávú internet hozzáférés támogatása a legfontosabb prioritások, infrastruktúrális beruházások, amelyek az összeköttetéseket hangsúlyozzák, ezek nagyon fontosak az európai polgárok számára, ezt más kollégák is elmondták, és hogy a digitális szakadék ne nőjön tovább, amelyről már amúgy is tudjuk, hogy problémát jelent. Ami a szolgáltatásokat illeti, itt nincsenek változások a részünkről, de már az kezdet-kezdetétől, miután itt infrastruktúrákról van szó, nem tudom, hogy mennyire van helye itt a szolgáltatásokat említeni. Itt digitális infrastruktúrákról van szó, ez nagyon gyakran az Európai Unió szemében egy kicsit egy ilyen marslakó jelleget ölt ez az egész téma. Vannak itt bizonyos tagállamokban már olyan intézményi rendszerek, amelyeket, amelyekkel össze kell egyeztetni ezt a rendszert. Nagyon örülök annak, hogy a Európiána projekt említést kapott, hiszen ez már elég jó úton halad, itt kulturális témákról esik szó, és mit is szeretnék én fiatalként az Európai Uniótól kapni? Hát az, hogy a fiatalok nem emlékeznek semmire 1995 előtt, tehát bármi, ami azt megelőző időszakra vonatkozik, arról nem igazán tudnak a fiatalok semmit, és most, amikor ilyen nagy nehézségekkel küzdünk a tagállamokba, gazdasági válsággal, illetve szociális válsággal küzdünk, ezért fontos most a kulturális kohézióba befektetni, és az ilyen típusú projektek, mint a, mint a Európiána, pont ezt az űrt töltik be. Mert ezeket érteni fogják a fiatalok, egy olyan infrastruktúrába való beruházás ez, amely a fiatalok számára megismerteti a történelmet. Köszönöm szépen. Akkor most következnek a kollégák. Ford képviselő kezdi. A kolléga Ford. Please. Ah. Um, uh, and thank you very much to the... Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, jelentéstevők, árnyékjelentéstevők munkáját, és azt, hogy milyen változtatásokat eszközöltek. Egy kérdést szeretnék felvetni, amely rendkívül fontos, de specifikus jellegű. Kitöröltek egy részt a 38. oldalon a biztonsággal kapcsolatban. Ez a rész a hotline-ok, illetve segélyhívó vonalakra vonatkozik, amelyek hozzájárulhatnak az illegális gyermekekkel történő szexuális visszaélések felderítéséhez. 30 különböző országban hatalmas és nagyon fontos munkát végeznek ezzel kapcsolatban, ugyanis ez egy borzalmas bűncselekmény, és nagy kockázatot jelent a gyermekek számára. Nos, az, hogy ezek a segélyhívó vonalak a jövőben kicsit megkérdőjeleznek, vagy a 26. oldalon azt olvashatjuk, hogy platformokról van szó, vagy nem, nemzeteken átívelő platformokról. Nos, hát azt hiszem, hogy ezen szervezetek számára rendkívül fontos egy jogbiztonságot adni, hogy nemzeti szinten is továbbra is jelen lesznek a finanszírozási formák, az ő működésüket garantálandó, hiszen ők igen fontos munkát végeznek, a kockázatnak kitett gyermekeket megpróbálják azonosítani, és borzalmas esetek voltak hazámban is. Hogyha önök ezekről nem hallottak, annál jobb, remélem nem is fognak annyira szörnyű ezeket hallani. Tehát fontos lenne az, hogy itt a megfogalmazás biztonságot adjon ezeknek a cégeknek vagy társaságoknak. Ezen kívül, amennyiben a hármas számú írásos nyilatkozatot még a kollégák nem írták alá, kérem tegyék meg, ez nagyon fontos számunkra és a fiatalok számára. Ezt szerettem volna elmondani a biztonsággal kapcsolatban hogy ezek a szervezetek nem maradjanak ki a jogszabálytervezetből. Grazie, Elnök, köszönöm szépen. Odi úré a szó. Merci, madame. Köszönöm szépen azoknak a parlamenti képviselőknek a részét képezem, akik felháborodtak azon, hogy február 7-én és 8-án az állam és, tagá, az állam és kormányfők micsoda mm, adok-kapok vásárba kezdtek. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek, hogy mindezen témáknak specialista, specialistájává, szakértőjévé nőtte ki magát, és hogy az összes céllal ő egyetért a probléma mindig persze a finanszírozás, és ezzel kapcsolatban az állam és kormányfők egy olyan gondolatot fogalmaztak meg egy bizonyos bekezdésben, hogy a befektetési, az Európai Beruházási Bank egy olyan finanszírozási módszert dolgozon ki, amelyben részt vesznek a PPP konstrukciókon keresztül tagállamok, helyi hatóságok, Európai Unió, és így tovább. Itt egyfajta innovatív beruházásokra van szükség. Most az egyik nagy probléma az Európai Uniós szinten, a telekommunikációs piacon, az az, hogy hogyan tudjuk finanszírozni nem annyira a rentábilis befektetéseket, mert ezek maguktól is megvalósulnak, és nem is azok a nem rentábilis beruházások, amelyek úgyse valósulnak meg, hanem azok a köztes beruházások, amelyeknek viszont segítségre lenne szüksége. Nos, én támogatom általában a beruházási bankot és annak vezetőit. Nagyon jó az, hogy a beruházást, besorolást kaptak, de ugyanakkor itt mindenféle pénzügyi iskolához tartozó közgazdász dolgozik, és az, hogy ők azt javasolják az Európai Uniónak, hogy milyen fajta investíciókra, milyen fajta beruházásokra van szükség saját tőkének a megszerzéséhez. Nos, hát én itt ezzel kapcsolatban inkább azt javasolnám, hogy politikai szintéren lépjünk fel, mert hogyha a pénzügyi keretben próbálunk csak eredményeket elérni, meg kell érteni, hogy nehéz helyzetet élnek meg a tagállamok, ismerjük el, fogadjuk el az egy milliárdot, de azt is ismerjük el mi parlamenti képviselőként is, mert tessük el a tárgyalófelekkel, hogy 2016-ban próbáljuk meg újraértékelni az egész rendszert akkor lesz egy új parlament. Próbáljuk meg ezt a témát tematizálni az európai választások során. Lehet, hogy új bizottság lesz, új bizottsági elnökkel, az is lehet, hogy az Egyesült Királyság kilép addigra az EU-ból. Tehát szerintem itt a befektetési szinteket teljes mértékben át kellene tekinteni a TEN hálózatokkal kapcsolatban, és főként a telekommunikációs hálózatokkal kapcsolatban senkinek a privát szférából nem lesz bizadalma az Európai Unióba, akkor, hogyha a közszféra nem eszközöl befektetéseket, tehát támogassuk őket, de ugyanakkor kötelezzük őket arra, hogy az Európai Uniót egy vonzó befektetési területté tegyük, mert ezek a mondjuk úgy, hogy szürke zónába tartozó befektetések soha nem kapnak majd prioritást akkor, hogy a közpénzekből nem támogatjuk őket. András Rotter képviselő kérte a szót. Thank you again, Chairman, and uh, I apologize for this uh, reintervention. Köszönöm, elnök úr. Nagyon érdekes felvetéseket hallottunk Odi kollégától és másoktól, és minden bizonyos tevők uh, ezt tovább vitatják, ami a biztonságosabb internetprogramot illeti. Fiatal felhasználó számára bizonytalanság nagyon fontos téma. Nagyon fontos látni azt, hogy vannak szponzoraik a programból támogatást kapó vállalatoknak is, ők nagyon sok mindent csinálnak, például blokkolják az interneten az adatáramlást, nincsenek jogi ellenőrzése, van egy aggasztó fejlemény, Például az upload filtering kérdése. Azt gondolom, hogy ez a szörnyűséges elképzelés, hiszen minden ellenőrzés e, alá kerülne az, hogy ki mit mondhat, milyen feltételek mellett a fórumokon. Nem gondolom azt, hogy sem a fiatal, azt nem gondolom, hogy a fiatalok, illetve az idősek érdeke volna az, hogy ez így legyen a sajtónak sem érdeke ez, hogy egy ilyen típusú szűrő rendszert vezessünk be, amelyet a közszféra támogat. A bizottság úgy tűnik, hogy homályosan támogatja az ilyen típusú rendszerek beépítését a kiberbiztonsági stratégiába. Én ezt nem értem. A bizottságon belül 22 ezer köztisztviselő közül csak volt egy, akinek feltűnt, hogy ezzel a szólás szabadságon belül az egyensúly felborulna. Ez nem hatékony ugyanis. Ezt a vitát az Európai Parlamentben is már lefolytattuk. Nagyon sok tagországban, Németországban is két éves vita folyt arról, hogy hogyan kezeljük az interneten a gyermekekkel történő visszaérés problémáját. Ők arra következtetésre jutottak, hogy azokat kell megtalálni, akik bántják, károsítják a gyermekeket, őket kell elcsípni, és a Safer Internet programból támogatást kapó vállalatok ezt nem akarják megtenni, ezek a társaságok, a problémát el akarják takargatni, és azt gondolom, hogy ez alapvetően romlott elképzelés. Én eddig nem láttam a biztonságosabb internetprogramból nagyon sok jó dolgot kikerekedni. Köszönöm che non è molto usuale diciamo questo, questo ma, credo, credo che ci sia tempo prego collega Ford volt Önt arra, hogy látogassa el, ezt a, látogasson el ehhez a szervezethez, például az én tagországomban? Többen kérték a szót egyszerre, de most Ford képviselő visszakapja kapja a szót, kérem, röviden. Igen, szeretnék, szeretném, jöjjön el hozzánk, hogy ezekkel az online visszaélésekkel foglalkozó cégeket ö, ismerje meg. Mert ezzel a programmal kapcsolatban nem lehet azt mondani, hogy mindenki rosszul végezni a dolgát, sőt, én ezt csak támogatni tudom. Nem arról van szó, hogy cenzúrát akarunk ide beépíteni. Anders Dotter asszony Németországról volt erről vita, de ismerjük a ClickSave-et például, ismerjük ezeket a programokat, ahol a gyermek pornográfia ellen, a, jobborai radikalista mozgalmak ellen fel lehet lépni és megvédeni a fiatalokat. Itt megpróbálnak ezek a szervezetek a szolgáltatókkal beszélni azért, hogy akik ilyen weboldalakat üzemeltetnek, tőlük ezt elvegyék. Tehát nem cenzúrát szeretnénk beépíteni, hanem a fiatalokat megvédeni, a két dolgot ne keverjük össze. Mi mindannyian ellenezzük itt a cenzúrát, éppen ezért folyik olyan régóta Németországban is a vita a blocking ellen is, felszólaltunk Németországban, tehát ezek a szövetségek, intézmények igenis támogatást nyújthatnak a fiataloknak. Nem szabad mindent egy kalap alá venni, hanem igenis érzékenyen tegyünk különbséget a dolgok között. A fiatalokat szeretnénk megvédeni, és ez az érdekünk, közös érdekünk. Köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos téma. És mielőtt megadom a bizottságnak a szót, először jó magam szónokolnék egy olyan témával kapcsolatban, amelyre sokan utaltak. Arról van szó, hogy lehetőségeket biztosítanánk további pénzeszközök mozgósítására. egész egyszerűen furcsa az, hogy az állam és kormányfők nem jönnek rá arra, hogy itt egy olyan szekcióról, egy olyan szektorról van szó, amely hozzájárulhat a növekedéshez. Tehát ezért fontos az, hogy ne hosszú távra kössük meg a kezünket, mert ez a növekedéset is leféke, lefékezhetné. Tehát valóban a felülvizsgálatot szeretném én is támogatni, Reméljük, hogy a módosítások során ezzel kapcsolatban világosabb képet kapunk majd. Azt hiszem, hogy a Kozmo vagy más programokon keresztül új pénzügyi eszközöket, garanciákat tudtunk mozgósítani, azonban a rövid távú befektetések területén sokkal nyitottabb lett a helyzet. Ezzel kapcsolatban igen sok javaslatot fogalmaztunk meg, annak érdekében, hogy a pénzügyi dotációk meghozzák a hozzájuk fűzött reményeket. Ebben az esetben talán az is jó lenne, hogyha az infrastruktúrák esetében pontosan látnánk azt, hogy hogyan is tudjuk azokat a jogszabályokat megvalósítani, amelyek révén a közép- és hosszú távú projektekbe a privát szférának a hozzájárulását is megszerezhetnénk. Hogyan lehetne ezt elérni tehát, hogy a privát pénzeket is becsatornázzuk ezekbe a befektetésekbe. Itt egy hosszabb távú befektetésről van szó, nem rövidtávú megtérüléssel kecsegtető befektetések esetén. Ezzel kapcsolatban szemináriumokat is rendeztünk már, és reméljük, hogy néhány módosításon keresztül meg tudjuk pontosan fogalmazni, hogy hogyan is valósítható ez meg. Persze nagyon hamar jön a lejárati idő, 25-e, tehát jövő kedd a módosítások beterjesztésének határideje, de nagy valószínűséggel még igen jó hozzájárulások fognak érkezni ezzel kapcsolatban. Most pedig a zárójelet bezárom, visszaadom a szót Viola igazgató úrnak, természetesen mindig nagy szeretettel fogadjuk őt a mi szakbizottságunkban, és a felvetett kérdésekre kérem adjon választ. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen hogy lehetőséget kaptam, hogy az ITRE előtt beszéljek erről a fontos témáról. Először is hadd köszönjem meg a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek az erőfeszítésüket. Az ő céljuk az, hogy az étre jelentés lezáruljon a nyári szünet előtt. Úgy gondolom, ez lenne a megfelelő üzenet a tanács felé is. Ha lehet, akkor le kell zárnunk, a lehető leggyorsabban le kell zárnunk ezt a jogalkotási dossziét, hogy ne maradjunk le az európai hálózatok összekapcsolási eszközzel kapcsolatos munkáról, de persze mindenképpen oda kell figyelni a tartalmi kérdésekre, és kezelni kell a költségvetés drámai csökkentésének kérdését is. Szeretnék magyarázatot adni a felvetésekkel kapcsolatosan világosá tennék néhány dolgot. Először is szeretném tisztázni, hogy hogyan akarjuk kezelni a költségvetést. Egy milliárd eurónk van csupán, ez a valóság. A mi javaslatunk mindenek előtt az infrastruktúrára nem, elnézést javítja magát a felszólaló, a szolgáltatásokra helyezzük. A hangsúlyt nem pedig az infrastruktúrára, és szeretnénk némi rugalmasságot fenntartani, ezért még nincsenek meg a pontos összegek. Mit értünk infrastruktúra alatt, illetve mennyit szeretnénk erre szánni. Nos, a boríték körülbelül 20%-át szánnánk erre. 100, maximum 200 millió euró között mozogna az összeg az infrastruktúra kapcsán. Talán valahol az arany középút lesz majd a nyerő. Tehát többé-kevésbé erre az összegre gondoltunk az infrastruktúra támogatás esetében, a többit pedig a szolgáltatásokra fordítjuk, tehát a program 80-85%-a erre irányul majd mit tudunk elérni az infrastruktúra számára allokált pénzekkel. Először is szeretném tisztázni, hogy mi mindenképpen fontosnak tartjuk a széles, illetve a magas sebességű kapcsolatot Európában. Ezt mindenképpen világosan szeretném tenni. Emellett nem szeretnénk a vidéki területeken sem alacsonyabb sebességű kapcsolatot, miért is hagynánk őket ki ebből a fejlődésből, 100-150 millióval azonban nem tudunk túl sok mindent tenni az infrastruktúrába való beruházás területén, ezt is látnunk kell. Ez az első dolog. Nos, akkor mit érhetünk el ezzel a pénzzel? Ez egy kicsit összetett a kérdés, olyan, mint hogyha az ember bemenne az autókereskedésbe, ferrari akarna venni, és megkérdezik tőle, és megkérdezi, hogy havi törlesztésre van-e lehetőség, és azt mondja, hogy igen, egy eurót tudok fizetni, hát nyilván ez nem megoldás, ezért pénzért az ember nem kap ferrari -t. A lényeg, és erről már szó esett ma, meg kell néznünk a strukturális alapok nyújtotta lehetőségeket. Talán a, az IKT ágazat lehetne a negyedik prioritás a strukturális alapokon belül, úgy gondolom a parlament és a tanács részéről ez egy nagyon bölcs döntés lenne, és megnézhetnénk, hogy a strukturális alapokat hogyan lehet úgy optimálisan bevetni, hogy a magánberuházásokkal együtt ez a kis összeg, amely rendelkezésre áll, hogyan tudja katalizálni a magáncégek általi beruházásokat. Mi így látjuk a szélesávú infrastruktúrára irányuló források felhasználását, Továbbra is fontosnak tartjuk ezt a területet, sőt, hallhatták még a terveink a keretszabályozás területén, egységesebb harmonizáltabb belső piacot akarunk ebben az ágazatban is, és nyilvánvalóan ez csak úgy érhető el, hogyha optimális módon használjuk ki a forrásokat. Együttműködünk az Európai Beruházási Bankkal, megpróbáljuk együtt elérni azt, hogy a rendelkezésre álló források egyfajta katalizátor szerepet töltsenek be. Tehát a strukturális alapok és a magánberuházók pénzét is erre a területre szeretnénk vonzani a meglévő források segítségével. Vannak bizonyos innovatív ötletek is, amelyeket ki szeretnénk próbálni, és ezért lesz nagyon hasznos ez a kis keret is, mert egyfajta szikraként szolgál, hogy az infrastruktúrába magasabb arányú beruházásokat vonzunk. És erre irányuljon fokozottan a struktúrális alapok is. Ami a szolgáltatásokat illeti egyelőre, a szolgáltatásokon belül, a listán belül még nem sikerült ö, szétosztani a pénzt, tehát konkrét összegek itt még nincsenek, és ennek egészen egyszerű oka van. Nem lesz elég pénz arra, hogy az összes kérésnek eleget tegyünk. Vannak már meglévő projektek, a már támogatott szolgáltatások továbbra is szeretnének támogatást kapni. Bármennyi is lesz a rendelkezésre álló összeg, pontosan korlátozott összeg lesz ez, és nagyon sok szolgáltatás van, a közigazgatás, a kultúra, a biztonságosabb internet, az e-azonosítás a, és egyéb területek mind-mind ide tartoznak, és ezek mind-mind nagyon fontosak, de mindre nem jut majd pénz. Nagyon várjuk a parlament véleményét ezzel kapcsolatosan és nagy érdeklődéssel várjuk a tanács véleményét is, sőt, hát a végső kompromisszum is nagyon érdekel bennünket. Ez tehát a helyzet. Hogy ezt a kártyavárat fenntartsuk, az új javaslatban egy kritérium szerepel, amely egyfajta iránymutatás lehet a kiválasztás során. Gyakorlatilag a kritérium így szól, a szolgáltatásoknak Megoldást kell találniuk arra, hogy miután a támogatások kimerülnek, hogyan tudják önmagukat finanszírozni. Ez nem azt jelenti, hogy kereskedelmi jelleggel kell, hogy rendelkezzenek, hiszen néhány ezen szolgáltatások között nem ilyen természetű, de be kell mutatniuk egyfajta tervet a jövőre vonatkozóan, hogy hogyan tudnak majd önfenntartóan működni a jövőben. Ez talán segít kiválasztani azt, hogy mely szolgáltatások kapjanak nagyobb támogatást, és melyek keves, kisebbet. Mi megtartanánk a források esetében a rugalmasságot, megnéznénk az első munkatervet, munkadokumentumokat, megnéznénk, milyen tervezetet nyújtanak be a szolgáltatások, amelyek támogatást igényelnek, és ezután allokálnánk a kritériumoknak megfelelően. A továbbiakban is természetesen nyitottak vagyunk, szívesen folytatunk eszmecserét a parlamenttel a javaslatunk kapcsán. Elnök asszony, hát egyfajta pillanatfelvétele volt ez a jelenlegi helyzetnek, Szeretném azonban elmondani azt is, hogy a tagállamokkal folytatott párbeszédben mi derült ki. A koreperben bemutattam a felülvizsgált programot, és az elnökség egy előrehaladási jelentést mutatott be június 6-án a Telekom tanácsban. Az infrastruktúra kapcsán egy kicsit van egyfajta megosztottság a tagállamok között. Vannak, akik nagyon nagy mértékben támogatják az infrastruktúrális fejlesztéseket és támogatásokat, de vannak ezt nagyon erősen ellenző tagállamok is. Még jobban meg kell értenünk, hogy konkré- konkrétan hogyan is, milyen irányba is fejlődik majd a tanács álláspontja. Ami a szolgáltatásokat illeti, itt egy körű támogatás tapasztalható, illetve támogatottság tapasztalható. Egyelőre még nem világosak a szervezésbeli és kérdések. Ezzel zárnám is mondatomat. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, és reméljük, hogy a tanácsban is ilyen értelemben fognak majd dolgozni, és előre haladást tapasztaltunk, majd nem pedig visszalépést. És most Tocenovsky úrnak adom meg a szót lezárásaként ennek a mai vitának. Děkuji, paní předsedkyně. Já ne... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretném megismételni azokat a dolgokat, amelyek már elhangzottak. Köszönöm szépen mindenkinek az értékes hozzájárulását. Mindannyian tudjuk, hogy az 1 milliárd euró, illetve 1 milliárd euró nem elégséges eszköz, ez nem tudja az összes problémát megoldani. Ódi úrral egyetértek, ő azt mondta, hogy új utakat, új megoldási lehetőségeket kell találnunk. Azt gondolom, hogy azokat a programokat kell előtérbe helyeznünk, amelyek meghatározóak a jövőre nézve. Tehát lehet, hogy új elképzelései is lehetségesek a következő finanszírozási időszakban majd a támogatásnak. Remélem, hogy ezt az anyagot el fogjuk tudni fogadni, egyelőre az út elején járunk, és lesznek majd még más anyagok, dokumentumok, Az egy milliárd egy olyan összeg, amelyel bizonyos dolgokat hangsúlyozhatunk, amelyek fontosak a jövőre nézve. Tehát a szélesebb hozzáférésre kell össze, összpontosítanunk a digitális szolgáltatásokra, amelyek összekapcsolják a szereplőket. Az európai megközelítési aktust is szeretném megemlíteni. Azok a szolgáltatások, amelyek fontosak a biztonság szempontjából, ezek eh, szintén elhangzottak a vita során. Természetesen meg kell találni ehm, a megfelelő megoldásokat. Én programozó vagyok, ez a szakmán, és nagyon sokat hallottunk az illegális tartalmak megakadályozásáról, tehát itt egy filozófiai vita is kialakulóban van. Nagyon nehéz ezen fejlemények ellen felvenni a küzdelmet, hiszen az internet nyitott fórum, hangsúlyoznunk kell az oktatás fontosságát is, de ezek részleteire most nem térek. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzájárulását és a kollégák támogatását. Sürget az idő, így nehéz a munkánk. Grazie lei. Köszönöm szépen. Most ezzel lezárjuk a ma délelőtti munkákat. Köszönöm szépen a kollégáknak, akik itt voltak végül, végig és hozzájárultak a vitához. A hetes napi rendi pontot elhalasztottuk, egyelőre a trialógusról nem kapunk feedbacket, és a mi ülésünk háromkor folytatódik a mai napon a Jan épület hatos eleme, e, emeletén. Tehát kérem, hogy mindenki vigye át a dokumentumait oda. Van egy kicsit több idő maradt mára, és találkozunk később.